Tisztelt kollégák, akkor kezdjük is el az ülést. You have before you the draft agenda. A napirend tervezetet mindenki olvashatja, ezzel egyetértenek? Mindenki el tudja fogadni? Köszönöm, akkor jóvá hagytuk a január 24-25-i ülés jegyzőkönyvét. Ezt is jóvá hagyhatjuk? Rendben, köszönöm. Mielőtt átérnek a következő napi rendi pontra, lenne néhány közleményem a hármas ponttal kapcsolatban. Szakbizottsági ülésünkön üdvözlöm a svéd parlament közlekedési szakbizottságának a delegációját, akik most itt Brüsszelben vannak látogatóban. Nagyon kellemes ebédet töltöttünk együtt, és nagyon örülünk neki, hogyha itt maradnak, és nagyon örülünk annak, hogy a kommunikációt és a gyümölcsöző együttműködést a jövőben is folytathatjuk. Itt az terem hátsó részén ültek le, üdvözöljük Önöket, és köszönjük, hogy eljöttek. Sorry? Tak. And the next item is the Következő napirendi pont a tanács álláspontjának a bejelentése a nehéz gépjárművek bizonyos infrastruktúrára való felhasználásával kapcsolatos rendelkezése, a Eurovinyet rendelkezéssel kapcsolatban február 17-én a parlament elnöke bejelentette, hogy a 61 per 1-es szabálynak megfelelően az irányelv első olvasatban való elfogadása ezen a területen megtörtént a tanács részéről, azokkal az indoklásokkal, amelyekkel a szakbizottság is elfogadta azt. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos időszak, amely a parlament rendelkezésére áll a második olvasat elfogadására, február 18-ától kezdődik, ezt kellett hivatalosan bejelentenem. Következő napirendi pontunk a szavazás. Öt jelentésről szavazunk. Val- hogyha valaki nem hozta el a szavazókártyáját, kérem azt most jelezze nekünk. Én magam, mondja az elnök. Éva sem hozta el. Akkor az S és D-kkel fogom önt is számolni, semmi probléma. Nem, majd a szavazáskor akkor kérem, hogy jelezze nekem. Már most? Nem, majd kérem, hogy akkor a szavazáskor jelezzem. Nincsen szavazó listánk? Szaszáda úr jelentése az első, az EKI és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás <coughs> módosításáról szóló jegyzőkönyv, Első bekezdés, hármas módosítás, Lichtenberg asszony részéről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, egyes módosító ugyanaz a szöveg, mint Meissner kettese, tehát ezt együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, végső szavazás, megnyitom a szavazást elektronikusan. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en, 23-an mellette, 3-an ellenne, nincsen tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk Zasada úrnak. Next is the proposal for a council decision a következő az AK és Kanada közötti légiközlekedési megállapodás. Tikau asszony jelentése, nincsen módosítás. A végső szavazást megnyitom elektronikusan. Machine. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en, 27-en mellette, nincsen senki ellene, tehát elfogadtuk, gratulálunk Tikau asszonynak. A következő Riké úr, az EK e és Vietnám között a légiközlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette nincsen senki ellene, elfogadtuk. A következő az Uzsiász jelentés. A 2009-es évre vonatkozó mentesítések az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel kapcsolatban. Egy módosítót adott be maga az előadó, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette egy ellene elfogadtuk. Gratulálunk Uzsiasz úrnak. Éva plusz volt? Második jelentés Uzsiász úrtól. A 2009-es évre vonatkozó mentesítések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség megint saját maga az előadó adta be ezt a módosítót. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végső szavazás, megnyitom a most. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 4 ellen, 23 mellette egy ellene, nincsen tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Következő Uzsiász úr jelentés listájának a következő eleme az Európai Vasút Ügynökségre vonatkozó 2009-es mentesítés. Itt több módosító is van, az első Vandalen úrtól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító előadótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, de ötös módosítóról kérem, megnyitom a szavazást. Lichtenberg úr ellene van. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 14-en ellene elutasítva. Hatas, Vandelen úrtól mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy megszavaztuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a hatos módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 10 ellene elfogadtuk, 7-es Vandalantor mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellene, egy ellene, három tartózkodás, elfogadtuk. Következő megint Uzsiász úr jelentése a Cezár közös vállalkozás 2009-es mentesítéséről. Egy módosító az előadótól, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 26-a mellette egy ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk Uzsiasz úrnak az összes jelentéséért a mentesítésekkel kapcsolatban. Next is the draft opinion. A következő az EU általános költségvetése, hármas szakasz, bizottság 2009 évi mentesítése. Gros úr jelentése. Első módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzem, de azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom. 10 mellette 16-an ellene egy tartózkodás elutasítottuk. Négyes bekezdés. Külön szavazást kértek az ALD részéről. A második sorban egy szóbeli módosító a notes helyett regrets legyen. Mindenki érti, hogy miről van szó? Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatost, hetest visszavonták, következik a végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Iva, mellette. 25-en mellette egy ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk Gros úrnak. Next item on the agenda. Következő napi rendi pontunk. Fidanza úr jelentése. Európa a világ első számú turisztikai célpontja. Fidenca úr, átadom önnek a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát az eszmecserénket követően, amelyet itt a szakbizottságban megtartottunk szeptember során, most egy szélesebb körű eszmecserét tartunk a jelentés szövege is elkészült időközben. És ahogy tudjuk, ez egy nagy horderejű jelentés, mert egy új idegenforgalmi stratégiát határoz meg Európa számára. A Lisszaboni szerződés 195-ös cikke alapján, amely a közösségi intézmények új illetékességeit meghatározza és ebben az illetékességben a szakbizottság az első lépést teszi meg ebbe az irányba. Röviden szeretném emlékeztetni önöket a lényegére az irányelvnek. 2010 áprilisában a madridi nyilatkozat született meg, júniusban az Európai Bizottság közleményt adott ki, amely 21 intézkedést irányozott elő a környezetvédelem szempontjából kedvező versenyképes idegenforgalmi intézkedések formájában. És a belga elnökség alatt a versenyképességi tanács fontos határozatokat hozott. Prioritásként határozták meg az európai iparpolitika szempontjából az idegenforgalmat. Ez tavaly októberében történt. És aztán a Máltai Fórumon egy hónappal később az Európai Bizottság bemutatta az első tervezetét a végrehajtási tervnek a 21 intézkedés végrehajtását tekintve. És ahogyan említettem, megtartottuk a véleménycserét, az eszmecserét, december elején a szakbizottságban, időközben az árnyék előadókkal megkezdtük az együttműködést, nagyon pozitív légkörben, ezt meg kell mondjam. És ennek a az eszmecserének a fő pontjai beépültek az anyagba. Öt további szakbizottság véleményét is beillesztettük az Európai Bizottság szövege alapján. Az ITER, a KULT, az ECON, illetve a Régió Bizottság, összesen öt szakbizottság nyilvánít véleményt ebben a kérdésben. Az általam benyújtott szövegváltozatban az volt a célom, hogy két fővonalat kövessek. Egyrészt a prioritásokat szerettem volna beazonosítani, illetve ezeket konkrétan lefordítottam az Európai Bizottság 21 intézkedésére és a bizottsági közlemény nyelvezetére, valamint egyéb témákkal is foglalkozom, amelyek túlnyúlnak ennek a keretein. És bizonyos, eseti, bizonyos mértékig Taliani alelnök illetékességen is túlmutatnak, de alapvetően érintik az idegenforgalom versenyképességét. Néhány példát is mondok majd erre. Európa fontos turisztikai célpont világméretekben ennek alapján fogalmazza meg az Európai Bizottság ennek az anyagnak a címét. És két fő irányba szeretnénk dolgozni ezen a területen. Az egyik a vonzerőnk növelése, új feltörekvő piacok tekintetében versenyképesek szeretnénk lenni. Több tízezer új turista érkezhet ezekből a feltörekvő országokból. Európába kell őket vonzanunk, és szeretnénk, hogyha az útjuk célpontja Európa lenne, és nem a világ valamely más tája. Ennek érdekében szeretnénk a turisztika vonzóbbá tétele területén befektetni, beruházni az európai idegenforgalom javára. És szeretnénk Európát egységes turisztikai célpontként megjeleníteni. Az a célunk, hogy megnöveljük azt a tavat vagy tengert, amelyben valamennyien horgászunk, hogy többet tudjunk fogni közösen. A turisztika jelentős versenyt él meg különböző tagállamok vonatkozásában, illetve az egyes régiók és a kis régiók, kis térségek versengenek egymással. Azt kell látnunk, hogy összességében kell turistákat hozzánk vonzani, és ezek a potenciális turisták Európát kéne, hogy válasszák. Több ország, több régió együtt kell, hogy kiálljon, hogy minél többen érkezzenek, és a gazdasági előnyöket élvezhessük. Aztán egy nagyon fontos terület, hogy a versenyképességünket fokozzuk. És vannak még más témák is ezen kívül. Például az európai turisztika színvonalának a biztosítása, és kidolgoztunk egy olyan koncepciót, ami túl sok korlátot teremt számunkra. Megjelenik a szezonalitás. Ki kell bővítenünk a turista idényt, hogy ez ne csak néhány hónapra korlátozódjon az évben. Mert nyilván munkahelyeket teremtenénk, gazdasági előnyöket realizálhatnánk ennek alapján. Tehát ki kell bővítenünk a szezont. Aztán fontos a környezetvédelem, illetve a társadalmi vonatkozásai a turizmusnak. Az idegenforgalom, a közlekedés, illetve a mobilitás összefüggenek egymással. A legjobb stratégiát is kidolgozhatjuk, hogy minél több turista érkezzen, de hogyha nem tudjuk biztosítani az ő gyors mozgásukat, akkor nehéz lesz a versenyképességünket megőrizni világviszonylatban. Aztán szeretnék az adózásról is szólni, mert ez egy kényes kérdés, nemzeti érdekeltségek jelennek meg benne, és gyakran konkurálnak a tagállamok egymással. Abból indulunk ki, az a premisszánk, hogy európai értelemben kell a turizmus tekintenünk, tehát az a cél, hogy közösen vonzunk egyre több turistát. És az Európai Unió szintjén egyenlő feltételeket kell mindenki számára kialakítani, különben fennáll az a veszély, hogy dolgozunk, erőforrásokat használunk fel, de ezeket elpazaroljuk, elpocsékoljuk, miközben egymással versengünk. Nem egymás rovására szeretnénk érvényesülni, és ezért lenne nagyon fontos, hogy ezt a vonatkozást megfelelően kezeljük. Meg kell mondjam, hogy súlyos egyenlőtlenségek vannak európai tagállamok között. Alapvetően ez a jelentésben megfogalmazottaknak a lényege, és most várom majd az észrevételeket, kedves kollégák. Európát láthatóbbá kell tennünk, ezen dolgozunk. Taliani biztos javaslata alapján Európát turista márkává szeretnénk emelni. Szeretnénk egységes célpontként láttatni, és egy új turisztikai piacá tenni fontos új eszközöket kell ennek keretében használni, például a visiteurope.com portál szolgálja ezt. Ezt nem az Európai Bizottság irányítja. Az intézményi kereteken kívül működik. Az ATC fogja irányítani ezt a portált, amely az Európai Idegenforgalmi Szervezetekkel együttműködik. Az új piacok megnyerése nagyon fontos számunkra, versenyképesnek kell lennünk. És ez túlmutat a szakbizottságunk, sőt az Európai Bizottság illetékességi körén is. Mégis nagyon fontos. Mert a BRIC országokat, a BRIC országokat is ide kell érteni, illetve eltérő országonként az idegenforgalmi vízumoknak a kiadása egységesíteni kellene, közös eljárásokat kellene kialakítani. És aki Európába szeretne látogatni, vagy akár utazási ügynökséget szeretne nyitni, üzemeltetni, annak a dolgát meg kellene könnyítenünk. Felmerülnek itt minőségi megfontolások, minőségi szabványokat, normákat kellene kidolgozni. És mindezt az árnyék előadók is elősegítették. Köszönöm szépen az ő hozzájárulásukat ehhez. A célunk tehát az, hogy megfelelő sztenderdeket, normákat alakítsunk ki, és az egyes országokban, az egyes helyszíneken, a régiókban külön minőségi rendszerek épültek ki. Ezzel nőtt ugyan a kínálat számszerűen, de nem egységes a rendszer, tehát összezavarja az ügyfeleket és a szolgáltatókat is. Tehát Nincsenek egységes keretek. Ezen kellene dolgoznunk. Európai szintű ernyőt kellene kialakítanunk közös kritériumok mentén. Minden ország önként képviselhetné ezeket, és néhány éven belül szeretnénk elérni, hogy egy egységes európai minőségi standard alakulhasson ki. Az idegenforgalom területén illetve a vendéglátásban. És ez a végfelhasználók, a turisták szemében egységesen kéne, hogy megjelenjen. Aztán a szállodák egységes besorlásán is dolgozunk, évek óta vitatkozunk ezen a témán, és különböző meglátások, elképzelések születtek itt. Én csak meg tudom ismételni, hogy én szívesen látnám, hogyha a csillagoknak a rendszerét lassan, fokozatosan összehangolnánk és egyes tagállamokban pozitívumokat láthatunk már, és jó példákat tapasztalhatunk. Vannak ágazati tömörülések, szövetségek, amelyek a csillagrendszert egyszerűsítik a maguk keretei között. És szeretném itt kiemelni, hogy a turistának a joga az, hogy egy egységes csillagjelölés alapján tudja megítélni a vendéglátó létesítményeket, mondjuk Szicíliától egészen Finnországig. Aztán egyéb szélesebb értelmű témák merülnek fel, amelyek alapvető jelentőségűek a 2020-as stratégia értelmében. Az új technológiák, illetve professzionális szolgáltatások. Itt profi képzést kellene biztosítani az idegenforgalomban. És ez nem csak arról kéne, hogy szóljon, hogy azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a vendégekkel, tehát a pincérek, illetve a csaposok a bárokban, nem csak őket kell képezni, hanem a vállalkozókat, a vendéglátókat általában, hogy a piacra beérkező turizmust ki tudják szolgálni és megfelelően kezeljék határozott befektetéseket kell eszközölnünk az új technológiák megvalósításába, hiszen az idegenforgalom nagy változásokat élt át az eddigiekben. Az internet egyre fontosabb. Úgy alakul az idegenforgalom, hogy bizonyos fokig minden turista önállóan megválaszthatja az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat. Az interneten előre bejelentkezhet, legyen itt szó a kulturális programokról, de a környezetvédelmet is érinti ez. Aztán a kis és középvállalkozások számára igen fontos Európában, hogy az internetes jelenlétük minőségi színvonalas legyen. Így javulhat a felhozatal, a kínálat jobban érvényesülhet az új technológia, és ez alapvetően az egész idegenforgalom fejlődését érinti a szakbizottság azt támogatja, hogy egy valódi európai reform történjen meg az idegenforgalom területén Európában. Ez egy pozitív kezdeményezés, úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba mutat. Látjuk azt, hogy már is némi szakadék jelentkezett a piac különböző szereplői között. Ezt kellene kezelnünk az idegenforgalom különböző típusait tekintve, és lassanként a végére érek a mondanomnak. Talán látták is a szövegben, hogy egy elég részletes lista szerepel benne. És az önök hozzászólásai, módosító javaslatai alapján szeretném majd konkretizálni a szöveget. Mert nem elég, hogy felsoroljuk a környezeti turizmust, illetve különböző idegenforgalmi ágazatokat, ezeket már is ismerjük, nem ez a munka lényege, hanem a jelentés, illetve a munkánk alapján el kéne tudjunk indulni, konkrét fejleményeket kéne javasolnunk, fejlesztéseket a különböző idegenforgalmi formák területén, hogy növekedhessenek ezek az ágazatok. Még egy utolsó dolgot mondanék, mielőtt önöknek adom meg a szót, hogy elmondják a véleményüket. Ahogy önök is tudják, tekintve a költségvetésünket, amelyen most dolgozunk, tulajdonképpen nem volt eddig idegenforgalom területén illetékességünk, tehát az idegenforgalmi projektjeink igen korlátozottak és rendkívül specifikusak voltak. És részt el vannak dugva a strukturális alapokban, illetve a kohéziós, vagy pedig a vidékfejlesztési alap keretei között. Tehát egyrészt ezeket az alapokat nyilvánvalóbbá kell tenni, és a helyi szinten jobban meg kell őket jeleníteni. Tehát nem csak strukturális alapok szintjén szerepeltetni, hanem a konkrét projekteket is láttatni. És szeretnénk a konkrét forrásokból és támogató mechanizmusokból ezeket a kezdeményezéseket előrevinni. Az idegenforgalom területén a legambiciózusabb célokat is hiába alkotjuk meg, hogyha nem adunk életet ezeknek a cselekvéseknek, mert a legjobb gyakorlatokat és az információ cserét is elő kell segítenünk. Remélem, hogy az idegen forgalmat támogató tevékenységek az önök támogatát is elnyerik, és az új pénzügyi perspektívák 2014-től támogatják majd ezt. Elnök Fidenca úr, köszönjük szépen. Most a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Először is a szocialisták és demokraták részéről Denelis úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Az idegenforgalmi ágazat Európában jelenleg egy fordulaton megy keresztül. A gazdasági válság következtében és a jelenlegi helyzet következtében mindenképpen arra kell ügyelnünk, hogy új munkahelyeket teremthessünk az ágazaton belül, annak érdekében, hogy a helyi gazdaságnak jövedelmet biztosítsunk, és ennek érdekében, hogy a jövőben ez biztosítható legyen, politikai koordinációra, harmonizációra van szükség. Valamint az európai turizmus minőségének javítására. A kulturális sokszínűség, amely Európában tapasztalható, ahhoz vezet, hogy tulajdonképpen turizmus minden egyes külön területét fejleszteni tudjuk. Ez egy, egy hatékony munkát előfeltételez, hiszen nagy a torzulás, és rengeteg olyan régió van, amelyel többet kell foglalkozni, hiszen a tömegturizmus tönkretette azokat. A, az idegenforgalmi ágazatot olyan ágazattá kell alakítanunk, ahol fenntartható növekedés lehetséges. Fidenza úr jelentése nagyon jól meghatározta a közös kihívásokat, és jó volna, hogyha az első jelentésünkben, itt az Európai Parlament részéről a turizmus témájában, amely egy európai turisztikai politikát körvonalaz, a bizottságtól azt követelnénk, hogy a bizottság által említett, közleményében említett 21 intézkedés kapcsolatosan egy világos cselekvési terv alakuljon ki, világos ütemezéssel. Ezzel javítható lenne az együttműködés a nemzeti és regionális hatóságokkal annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt intézkedéseket meg is lehessen valósítani. Emellett konkrétan meg lehetne határozni a finanszírozási keretet is. Ami a minőség javítását illeti, illetve az európai idegenforgalom jav, minőségének javítását úgy gondolom jó lenne bevezetni új alapelveket, így például azt az alapelvet, hogy régiókon átívelően együttműködés jöjjön létre, és emellett a komplementaritás alapelve is nagyon fontos volna. Ez azt jelenti, hogy közös tervek születnek, a közös földrajzi kritériumok alapján közös turisztikai modellek jöjjenek létre, ezeket előmozdítsuk, és emellett definiáljuk a követelményeket a turisztikai szolgáltatások számára. A régiók egymás szomszédságában is elhelyezkedhetnek, vagy adott esetben nem. A régiók közötti együttműködés emellett gyakran egy egyetlen nagy földrajzi térségen belül történik, de lehetőség van arra is, hogy közös témák alapján egy együttműködés jöjjön létre. Tehát nem szükségszerűen egymás szomszédságában lévő régiók együttműködéséről van szó. Az európai idegenforgalmi politika esetében a következő rendkívül fontos, a versenyképességet javítani kell, növelni kell. Ma ugyanis még mindig nagyon nagy a konkurencia az egyes európai tagállamok és régiók között, ami hátráltatja a holisztikus európai idegenforgalmi politika kialakulását. Versenyben áll egymással emellett Európa és más harmadik országok is. Tekintettel a gazdasági válságra mindenképpen szükséges, hogy az olyan régiók fejlődését előmozdítsuk, amelyek még nem elég fejlettek. Emellett nagyon fontos az európai idegenforgalom fejlesztés az Európai Unión belül, és ezen belül egy egyensúlyt kell megteremteni, annak érdekében, hogy gazdasági és szociális célokat is el tudjunk érni. Harmadszor pedig szükség van arra is, hogy a regionális és helyi hatóságok is részt vegyenek ebben a folyamatban. Köszönöm szépen! Uzsiász úr az ALDE, az ALDE frakciótól. Köszönöm, elnök úr! történelmi lehetőség nyílik most számunkra. Mivel a Lisszaboni szerződés óta a turizmusról úgy beszélünk, amelyek kapcsolatban az Európai Parlamentnek is illetékessége van. Nem a nulláról indulunk. Simpson úr már megfogalmazott egy szöveget, amelyet később a bizottság el is fogadott. Ez nagyon erős kiinduló alap ahhoz a munkához, amit most dolgozunk ki. El kell, hogy mondjam, hogy az összes előadóval közösen, Fidanca, Stavros urakkal, akik most szóltak hozzá, minnyáján egyetértünk abban, hogy a turizmusnak fontos mozgató erőnek kell válnia, és válhat a gazdaság szempontjából egész Európában. Mostanra a turizmus már a közvetlen GDP 5%-át, az össz GDP 10%-át adja, és Európában az alkalmazásban lévő polgároknak 10%-át foglalkoztatja. De ez még fontosabb lesz, hiszen jelenleg Európa gazdasági leágazás szakaszában van, a mezőgazdaságtól egyre inkább elfordulnak, és az ipar is lassulóban van, tehát a turizmus lehet a következő évtizedekre a fejlesztés ágazata. Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy mostantól indul Európában a turizmus évszázada. És ez nem csak üres szózat. Ha figyelembe vesszük az Európa 2020-as stratégiát, a turizmus jelen, rendelkezik az összes olyan jellemzővel, amelynek segítségével olyan rendszerről beszélhetünk, amelyről a jogszabályalkotók is beszélnek. Ez egy nagyon intelligens fejlesztési lehetőség, fenntartható is, és befogadó, inkluzív jellegű fejlesztési eszköz, hiszen most először kapcsolatba hozza az 500 millió európai polgárt egymással és a világ többi lakosával, határok, korlátok nélkül. Tehát mi igen intenzíven fogjuk kidolgozni ezt a szöveget, de természetesen mindenki hozzájárulását nagyon szívesen vesszük. Nem lehet, hogy csak ez legyen az a szöveg, a kapcsolatban a turizmusról beszélünk. Ez egy első lépés, és utána további szakaszok és lépések fognak megnyílni, ahogy Fidenza úr is már mondta az imént, a pénzügyi problémával foglalkoznunk kell, de én úgy gondolom, hogy ki kell dolgozni az integrált turizmus politikát is, mert amikor turizmusról beszélünk, akkor egész ágazatokról és iparágakról beszélünk, ezeket be kell vonni, és egy egész rendszert kell kialakítani a turizmus körül, az összes többi ágazatot kell, hogy a turizmus magával húzza. Közlekedés, szolgáltatások, ez mind a turizmushoz kapcsolódik. És hogyha megfelelő mozgásteret adunk ezen ö, iparágaknak, ez azt jelenti, hogy az általános gazdasági fellendüléshez járulunk hozzá, és ez az összes régióban, az összes területen így egységes célként fog megmutatkozni Európában és az egész világon. Elnök úr, végül lenne még egy megjegyzésem. A kínaiak több mint egy milliárdan vannak. és a kínaiak szeretnek utazni. Nem arról van itt szó, hogy a környezetünket akarjuk felszámolni, fenntarthatóan kell megközelíteni a turizmus kérdését. A turizmus lehet a valódi eszköze azon Európa kidolgozásának, amit minnyáján kívánunk. Repulsz asszony, az öldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm Fidenze kolléga munkáját, illetve jelentéstervezetét. Nagyon sokat dolgozott rajta, és most nagyon jó eszmecserére számítok ezzel kapcsolatosan. Nem működik a lesen, és technikai hiba lépett fel. Még egyszer, tehát köszönetet mondanék Fidanza kollégának. Még mindig technikai, műszaki probléma fenn. Ik denk dat collega Fidanza graag heeft dat... Tehát, még egyszer. Fidanza kolléga biztosan nagyon örömmel hallja, hogyha harmadszor is megköszönöm a kiváló munkáját, és úgy tűnik, most már működik a tolmácsolás és köszönöm szépen azt is, hogy milyen jól együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel. Amikor múlt héten azonban még egyszer átolvastam a jelentést, felmerült bennem a kérdés, hogy talán jobb lenne, hogyha egy rövidebb szöveget fogalmaznánk meg, és a kollégáktól is hasonló véleményeket hallottam. Talán inkább arra kell összpontosítanunk, hogy az Európai Unió a jövő idegenforgalmi politikájában milyen hozzáadott értéket teremthet. Ebben a jelentésben tulajdonképpen a közlemény minden egyes pontjára reagáltunk, és azt hiszem, hogy ezzel a parlament prioritásait talán egy kicsit elhanyagoltuk, nem emeltük ki annyira őket, mint ahogyan azt szerettük volna. Természetesen értem, hogy a szöveg még hosszabb lesz, hogyha minden módosító javaslatot beveszünk a szövegbe, de a parlament a múltban már többféle állásfoglalást is elfogadott a turizmus kapcsán, és azt hiszem, hogy az eddigi eredmények értékelése talán egyfajta kiindulópontul is szolgálhat, szolgálhatna ebben az esetben. Tehát elnök úr, hogyha megengedné, akkor a zöld, zöldek frakciójának a legfontosabb megjegyzéseire összpontosítanék most. Ezek fognak tükröződni egyébként az általunk benyújtandó módosítókban is. A kollégák már elmondták, a turizmus rendkívül fontos ágazat. Szeretném azonban hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy egy minőségi minőségi értelemben magas követelményeket határozunk meg, hiszen a turizmusban kultúráról is szó van, az emberek jólétéről, jó közérzetéről, a szociális, társadalmi vetületeket sem szabad szem elől veszítenünk, és főként ez utóbbit lehet a turizmus révén fejleszteni. Ami a védjegyeket illeti, a jelentéstevő már utalt rá, hogy a védjegyek kapcsán talán jelenleg túl sok mindent teszünk, túl sok a lépés, és azt hiszem, hogy az ilyen jellegű védjegyek, amelyek még további információkat szolgáltatnak a fogyasztóknak, csak akkor megbízhatóak, csak akkor hasznosak a megbízhatóak és átláthatóak. Azt hiszem, itt fontos az ellenőrzés és a szankcionálási lehetőségek bevezetése. Meggyőződésem, hogy először is el, elemzést kellene végeznünk arra vonatkozóan, hogy a már jelenleg érvényben lévő vérjegyek mennyiben alkotnak hozzáadó értéket, hozzáadott értéket, mielőtt még újakat vezetnénk be. És a legjobb gyakorlat alapján harmonizálni kellene a védjegyeket és megfelelő kritériumokat meghatározni. Továbbá fontos a fenntarthatóság és a hozzáférés. Ez a két szempont nem kezelhető egymástól függetlenül. Illetve nem csak egy célcsoport esetében határozható meg. Itt egy harmonizálásra van szükség, és ennek központi elemét kell képeznie egy jó minőségű és jövőorientált turizmuspolitikának. Úgy gondoljuk, hogy a turizmus erősen összefügg az éghajlatváltozással is, egyrészt okozójaként, az éghajlatváltozásnak, másrészt azonban olyan ágazatként is, amely elszenvedi annak következményeit. Az olyan témák, mint például az éghajlatváltozás következményeinek csökkentése, illetve egy konstruktív megközelítés szintén olyasmi, amit szemügyre kell vennünk is. Végezetül, elnök úr, szeretnék feltenni egy kérdést a két jelentéstevőnek és a bizottságnak. Jelenleg Nincs jogalkotói felhatalmazásunk arra vonatkozóan, hogy a turisták jogainak jogaira vonatkozóan egy jogszabályt követeljünk, de talán lehetséges, hogy valamilyen kezdeményezést mégis meg lehetne ragadni ezen a területén. Területen érdekelne, hogy a bizottság hogyan látja ezt. Remélem, hogy a témában sikerül majd egy konstruktív párbeszédet folytatnunk, és reménykedem abban is, hogy elegendő időnk lesz arra, hogy a módosítóinkat benyújthassuk. Köszönöm. Ez olyasmi lenne, mint a Forma 1-es bajnokság, azt hiszem. Most pedig az ECR frakció részéről Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Annyit szeretnék a magam részéről most elmondani, egy kicsit szélesebb keretbe szeretném ezt helyezni. Tudom, hogy rengeteg munka fekszik ebben az előadó, illetve mások részéről is. Én magam a közlekedés, illetve idegenforgalom területén dolgoztam az a pályafutásom legnagyobb részében, tehát komoly tapasztalatokkal rendelkezem. Fontos, hogy ne feledjük a következőt. A Lisszaboni szerződésben szerepel a D preambulum bekezdés is, amely úgy fogalmaz, hogy támogatni kiegészíteni a feladatunk a tagállamok intézkedéseit. Ez az EU-nak a szerepe. És egy kicsit zavarba ejtenek a részletek. Nekem úgy tűnik, minthogyha az Európai Bizottság akarná az idegenforgalmat előrevinni, vagy az Európai Parlament fogja majd irányítani európai szinten. Azt hiszem, hogy vissza kell magunkat fognunk, és persze pozitívumok is megjelennek itt hogyha megnézzük, hogy a tűzvédelmi, illetve biztonsági szabályozást hatékonyabbá tettük európai szinten, aztán az a mozgáskorlátozással élő utasoknak a jogait biztosítottuk, és azt is lehetővé tettük, hogy gyorsabban tudjanak a vasúton utazni az emberek. Elnök úr, ezt önök is tudják, ennek érdekében dolgoztunk. Aztán a szakképesítése, kölcsönös elismertetése és halad előre. Tehát, hogyha az ember egy adott tagállamban szerezte szakképesítését, akkor azon a területen egy másik tagállamban is el tud helyezkedni. Ezért nagyon helyes, hogy ezeket az ügyeket megvitatjuk, mert európai szinten több millió ember foglalkozik az idegenforgalommal, legyen az a szállítási eszközök, illetve az idegenforgalomi mm, szálloda, ipar és egyéb vendéglátó szolgáltatások területe. Én úgy gondolom, hogy az idegenforgalom többfélesége, sokszínűsége, ez nem, hogy torzítja a versenyt, hanem éppen a lényegéhez tartozik. Egymással fontos, hogy versengjenek ezek a vállalkozások a turisták kegyeiért azt akarják elérni, hogy minél többen jelentkezzenek náluk. Nagyon nehéz harmonizálni. Mert hogyha az ember síelni akar, akkor a hegyekbe vonul, és nem Malagára feltétlenül. Tehát minden ország mást kell, hogy hangsúlyozzon az idegenforgalomban, hogy milyen típusú nyaralást vagy telelést szeretne kínálni. És a fogyasztók számára ez előnyös. Én nem látom, hogy a verseny torzolna ezáltal azt sem szabad szem előtt téveszteni, hogy a szubszidiaritás nagyon fontos. Hadd döntsék el a tagállamok, hadd döntsék el a vállalkozások, hogy mi a helyes. Kerüljük el azt a helyzetet, ami a kisvállalkozásoknál már kialakult, túlszabályoztunk, túlságosan beavatkozunk a tevékenységükbe. És nem a szakbizottságunk illetékessége az, hogy mi szabjuk meg a követendő irányt az idegenforgalomban. Tehát a harmonizálás, illetve a, az áfa vagy a héja terület összehangolása a nemzeti életékességbe tartózkodik, és nem a mi bizottságunk feladata, hogy mindenféléket nyilatkozzunk ez ügyben. Aztán például a vízumeljárások ügye, és túlmutat a mi illetékességünkön, vagy pedig a csoportos utazások szabályozása. Ez nem a mi feladatunk. Nem nekünk kell előre mozdítani ezeket az ügyeket vannak más területek is. Aztán a 12-es bekezdés, a 11-es bekezdés ugyancsak, tehát az Európai Bizottság utazási ügynökségekkel való együttműködése, ez nem a bizottság feladata. Iránymutatást alkothatunk, de nem az Európai Bizottságnak a feladata, hogy ezekről a dolgokról gondoskodjon. Aztán egy kicsit aggaszt engem a soknyelvű portál is, amely minden nyelven megjelenik. Ez túl költséges hogyha az EU valamilyen területet felvállal, akkor ezt ne jelentős költséggel tegye. Nagyon jó tartalmat is látok itt természetesen. Az előadónak köszönhető és az elvégzett munkának ez, de egy kicsit korlátok közé kellene szorítani ezt a tevékenységet a, a gyakorlatiasság szintjén, és meg kell vizsgálni, hogy a preambulum a Lisszaboni szerződésben hogyan alkalmazható optimálisan. Tehát a tagállami intézkedések kiegészítéseként vagy támogatásaként, és hát nem a túlszabályozás eszközeként. Az biztos, hogy nem segít. És ez inkább távolít bennünket a céltól, mert szeretnénk, hogyha a nagy közönség utazhatna, különböző helyeket látna. És azt is meg kell néznünk, hogy manapság az emberek miért utaznak a világ különböző pontjaira, pont azért, hogy különböző dolgokat lássanak. Meg kell azt is nézni, hogy mennyibe kerül egy adott családnak az utazás, mondjuk Floridába. És nem lehet általános keretek között tárgyalni csak az idegenforgalmat. Köszönöm szépen az előadónak, nagyon érdekesnek tartom, illetve tartalmasnak is ezt az eszmecserét. Köszönöm. Okay. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig kérném szépen, hogy maximum három percben a képviselők szóljanak egyénileg hozzá. Ráner asszony. Köszönöm, elnök úr. Fidanca úrnak köszönet ezért a jelentésért. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Sokat beszéltünk egyebek között a minőségi címkézési kérdésről. Azt mondtuk, hogy nem kell feltétlenül minőségi címkét létrehozni, hogyha ezzel önmagában nem lehet egy európai idegenforgalmi kínálatot külön megkülönböztetni. Tehát azon kellene elgondolkozni, hogy hogyan kell ezt a minőségi címkét meghatározni. Valójában az a cél, hogy konkrét hozzáadott értéke legyen ennek az idegenforgalmi címkének a ö, turisták szempontjából. a tagállamok tevékenységét kell megerősíteni az idegenforgalom területén. Tehát nyilvánvalóan azonban specifikus javaslatokra is szükség van, ahogyan Fidanza kollégi ezt meg is tette. Azt hiszem, a kiegyensúlyozottságra van szükség, aközött, hogy milyen irányba kell haladnunk, másrészt pedig látnunk kell a példákat is, hogy hogyan kell megfelelően végrehajtani ezeket az intézkedéseket ha mindkét oldalt látjuk, akkor valószínűleg megfelelően elő tudunk mozdulni, és haladni tudunk a jövőbe. Másrészt hasznos volna, már csak azért is, mert a demográfiai változás idejét éljük, hogy az idősebb fogyasztókra is jobban odafigyeljünk. Ez egy olyan dolog lenne, amelyre valóban szükség lenni. Nyilvánvalóan senki sem hallja szívesen, hogy egyre öregebbek, öregebbek, idősebbek leszünk, de nagyon fontos volna, hogy az idősebbek körében is felébresszük az utazási kedvet. A kettős képzési rendszerünk Ausztriában úgy gondolom nagyon kedvező, hiszen itt együtt sajátítják el az elméletet és a gyakorlatot mindazok, akik a turizmus területén tevékenyek. Ez hasznos, észszerű volna, és végezetül pedig Fontos lenne a számomra is, azt hiszem, hogy nem csak az én számomra, hogyha a az általány díjakra vonatkozóan javaslatot kapnánk, amely meg, egyszerűsíteni azok életét, akik a turizmusban tevékenykednek. Egy ilyen iránymutatásra vonatkozóan van már egy javaslat, talán ez is előmozdíthatná a továbbiakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, de úr következik három percben. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Fidence úrnak is köszönöm szépen a jelentés elkészítését. És nem csak udvariasságból mondom, de valóban kiválónak gondolom a jelentést. Az Európai Unió minden tagországa és minden tagállam képviselője készíthetett volna ilyen kiváló jelentést, de hát olaszként különösen fontosnak tartom, hogy ilyen színvonalas munka született. És mi Spanyolországban is tudjuk, hogy mennyire fontos az idegenforgalom. Nem könnyű róla írni. Új illetékességet kaptunk a Lisszaboni szerződéssel, a 195-ös cikk felhatalmaz bennünket, hogy az idegenforgalom területén harmonizáljuk a rendelkezéseket. És ahogyan nagyon helyesen megfogalmazta a kollégám, oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy nehogy beavatkozzunk illetéktelen területekbe, kérdésekbe. Ne szabályozzuk túl az idegenforgalmat. A Lisszaboni szerződés egyik pozitívuma, hogy természetesen a tagállamoknak a javára szolgál az idegenforgalom, de vannak közös jellemzői is, mert Európa vonzerejét növeli az idegenforgalom. És hogyha Európát vonzóbbá akarjuk tenni, akkor ezzel az illetékességgel élnünk kell. Természetesen meg kell hagynunk azt, hogy a tagállamok a saját érdekükben önálló döntéseket hozzanak. Ami az idegenforgalmat illeti ezek után. Az idegenforgalom egészét tekintve. Fontos, hogy a hozzáadott értéket megvizsgáljuk európai szinten. És az előadó nagyon helyesen fogalmaz, az európai munkahelyteremtés nagyon jó elképzelés, csak oda kell figyelnünk, hogy ne veszélyeztessünk. A, amikor Európ, egységes európai címkét alkotunk, akkor nagyon fontos, hogy ezzel ne csorbítsunk egyéb nemzeti vonzerőket, turisztikai célpontokat. Ki kell használnunk a sokszínűségben rejlett előnyöket. Európa első számú turisztikai célpontjává kell, hogy váljon a világnak, és ezt kell előre mozdítanunk. Az előadó jó koncepciókat vezetít fel, és ezt támogatnunk kell. Azt gondoljuk emellett, hogy fontos a szezonalitás kérdését kezelni, ahol csak lehet. Az uborka szezon és a főszezon közötti időszakot át kell hidalni, egyenletesebb bevételeket kell teremteni. Például a szociális turizmust is fejleszteni kellene, és Spanyolországban vannak kezdeményezéseink, szívesen exportáljuk ezt a példát. Ahogyan az előadó javasolta, valóban szélesebb körbe lehet helyezni ezeket az elképzeléseket. Hogyha megnézzük a spanyol példát, elsősorban németek, angolok látogatnak hozzánk a főszezonban, és a lehető legjobb lehetőségeket szeretnénk a nyugdíjasok számára is kínálni, hogy hozzánk jöjjenek, és ha megérdemelt nyugdíjukat nálunk költsék el. Ez azt is jelenti, hogy az uborka szezonban a nyugdíjasoknak köszönhetően fent tudjuk tartani a bevételeket. Elnök, köszönöm, Van Balen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden szerződésnek van egy jó oldala is, igaz ez a Lisszaboni szerződésre is. Ami azonban a turizmus illeti, azt gondolom, hogy az is kicsit messzire ment, ezt valóban nem kellett volna a Lisszaboni szerződéssel szabályozni. Hogyha létezik valami, ami tipikusan nemzeti dolog, az a turizmus. Az európai védjegy számomra semmit nem mond, de például Hollandia vagy Szardénia az igen sokat mondó a számomra. Remélem, hogy hamarosan Uzsiesz kolléga szigetét is meglátogathatom egyébként. De egy európai szabályozás a vidéki turizmusra, a tengerparti turizmusra vonatkozóan, vagy a gyógyturizmusra vonatkozóan, ez nekem semmit nem mond. Fidanza úr jelentésével kapcsolatosan nem fogok módosítókat benyújtani, mert egyébként minden bekezdéshez egy ilyet kellene benyújtanom. Egyébként ellenzem a jelentést, és ellene fogok szavazni. Ez nem Fidanza úr munkájával függ össze, hanem az én személyes meggyőződésem. Megköszönöm. Bács. Köszönöm. Következő hozzászóló Bács úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni Fidanza kolléga munkáját, jelentését. Tulajdonképpen megragadta az alkalmat, amelyet az új politikai keret nyújt. A kompetenciákat, felkínált lehetőségeket kihasználta, és egy széles körű jelentést nyújtott be. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégák túl nagy szabályozással kapcsolatos aggodalmait, mégis úgy gondolom, hogy minőségi javulást érhetünk el, hogyha legalábbis harmonizáljuk a különböző elemeket, így például a besorolást, a szakmai képzést és hasonlókat. Azt hiszem, hogy ez egy több letértéket teremtene Európa számára turizmus esetében, de a jogi keretet is javítaná. És a Renner asszony már elmondta, hogy a, az általány díjakkal kapcsolatos irányelvben mm, esetében is nagyon sok aggodalmakat hallunk, és nagyon fontos kihasználnunk a lehetőséget arra, hogy itt szabályozást tudjunk kidolgozni, ami a demográfiai változást illeti. Azt gondolom az elkövetkezendő időszakban sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd az egészségügy, éppen ezért azt gondolom, hogy a gyógyfürdők esetében is nagyon kétes, megkérdőjelezhető szolgáltatásokat kínálnak egyesek, azt hiszem itt is nagyon fontos a szabályok harmonizálása. A 11-es ponttal kapcsolatosan számomra nem teljesen világos, hogy a kis és középvállalatok terén indított kísérleti projekttel kapcsolatosan hogy is állna a dolog, talán Filanza kolléga ezt tisztázhatná, és szeretnék óvni az önkéntes tevékenységtől. Biztos vagyok benne, hogy az önkéntes tevékenység a turizmus esetében is fontos, mégis kétségbe vonom, hogy hozzájárulhat a turisztikai célpontok szanálásához, mivel nagyon nagy szakismeretre van itt szükség, és azt hiszem, hogy más összefüggésben kellene itt munkahelyeket teremtenünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Kumutsak. Köszönöm, Kumutsakis úr. Három percben. Köszönöm, elnök úr. Az idegenforgalom mindig nagyon fontos gazdasági tevékenységnek számított. Jelenleg a jelenlegi különlegesen negatív gazdasági helyzetben még nagyobb jelentősége van. És végre van egy olyan intézményes keret, amelynek a keretein belül végre európai turizmusról beszélhetünk. Nagyon hálás vagyok az előadónak a jelentésért. Azt hiszem, hogy semmilyen nehézségem nincsen azzal kapcsolatban, hogy támogassam őt a szövegben leírtakkal kapcsolatban. Néhány különösen fontos pontot szeretnék csak kiemelni. Igen a technológiára, igen arra vonatkozóan, hogy új platformot kell az információs technológiákra kidolgozni az idegenforgalom területén, 11-es bekezdés. Igen, hogy európai minőségi címkét hozzunk létre az idegenforgalomban, és igen, meg kell erősíteni a mezőgazdasági turizmust, mert ez is a vidéki területekre a gazdasági fellendülést hozhatja. Igen, az idegenforgalmi programra, különösen a 2000 2007-2014-es keretben, és igen a speciális technikai csoport létrehozására az Európai Parlamenten belül. Elnök úr, még két általános megjegyzésem lenne már más kollégák is elmondták, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lennünk a szubszidiaritás elvével kapcsolatban. Az európai idegenforgalmi forgal- politikának pozitív irányba kell terelnie a nemzeti politikákat, és nem a helyükbe lépni természetesen. Másodszorban, ez az utolsó megjegyzésem, ahogy az korábban is elhangzott, Nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra azért, hogy a lehető leghamarabb meghatározza az ütemtervet, az úti tervet, és az idegenforgalommal javasolt 21 fellépésnek az ütemtervét. Köszönöm. Köszönöm, mondja elnök úr. Higgins úr, a hétvége után nem tudom, hogy mennyire örül. Higgins úr, három perc. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a gratulációt. Ami a címkéket illeti, hát eddig korábban mindig a közlekedésre került a hangsúly, és nem az idegenforgalommal ö, foglalkoztak, ö, és korábban a regiben foglalkoztak ezzel. Azt gondolom, hogy ö, nagyon fontos pontot ö, hallhattunk, hogy ö, mik a főbb területek. Versenyképesség, szezonalitás, fenntarthatóság, adóügyek, minőség, besorolások, harmonizáció, ö, szakmai képzés, stb. Teljesen egyetértek azzal, hogy ami a költségvetési helyzetet illeti, a jelenlegi költségvetési helyzetben a strukturális és kohéziós alapban nem külön területként foglalkoznak az idegenforgalommal. Tehát ez egy nagyon jó munkaanyag is. Abban is egyetértek, hogy arra van szükség, hogy nem több papírt gyártsunk, hanem hogy ez valóban kézzelfogható eredményeket mutasson fel a tagállamokban. Hiszen az Európai Unió, mint egység nagyon is vonzó. A 27 tagállam, 27 különböző nyelv, különböző kultúra, ez egy mozaik, és ami a kulturális és a lakossági összetételt illeti egészen más, mint az Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, úgyhogy nagyon nagy itt a potenciál, és egyetértek Foster asszonynal. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy túlszabályozzuk a területet, és ezzel csak roncsunk a helyzeten. Azt gondolom, hogy nagyon jó a kiindulópont, és az előadó nagyon jó munkaanyagot hozott létre. Ez egy tervezet, de a módosítókkal a legfontosabb részeket jól lehet majd megfogalmazni. Március 17-ére a Fifth Avenue New Yorkban le fog zárni, és mindenki a St. Patrick's napját fogja ünnepelni, minden ír származású a 40. évfordulóját fogja ennek ünnepelni. Tehát, mint önök is tudják, Portugália, Spanyolország, Írország és Görögország az a négy ország, amely a legnagyobb gazdasági problémákkal küzdik, és a turizmusban is nagyon nagy ö, szerepe van ezen országokban. Úgyhogy köszönöm Fidenze úrnak ezt a nagyon jó munkát, nagyon jó kiindulópontot, és további sikert kívánok a további munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt az asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is Fidenca úrnak, az előadónak gratulálni szeretnék. Egy igen teljes körű jelentést alkotott, és a legfontosabb pontok szerepelnek benne az idegenforgalmat tekintve. A pillérei az idegenforgalomnak a következők. Egyrészt az információ, az innováció, a minőség, illetve a szezonalitás problémának a kezelése a legtöbb európai térségben is. Természetesen a nagyobb összefüggések a közlekedés irányába. Aztán az elérhetőség legyen szó hegyi területekről vagy szigetekről. A legtöbb sziget európai eh, területen Európával áll elsősorban összeköttetésben. A Baleárokra gondolok itt elsősorban, és én magam is onnan származom. Például Németországgal igen élénkek a kapcsolataink. És egy millió az állandó lakosságunk, de a turistákból két milliót fogadunk évente, mert elérhetők vagyunk. Tehát szeretnénk erősíteni a vidéki területek, a szigetek, a hegyi területeknek az elérhetőségét. A területek közötti kohéziót erősíti a Lisszaboni szerződés, és a tengerparti turizmust tekintve konkrét stratégiát kell kialakítani. Itt ismét felhívom a figyelmet a vidéki, a szigeti területekre és a hegyvidékre is. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió kiegészítő eh, jellege kell, hogy támogassa a nemzeti intézkedéseket, és kerüljük el az átfedéseket. Például az Európai Örökség védjegy már rendelkezésünkre rá, de nem szabad, hogy az UNESCO-val keveredjen ez, mert ezek már is közismert védjegyek ami az infrastruktúrák harmonizációját, illetve a vendéglátás összehangolását illeti, ez mind nagyon jó és nagyon fontos, de talán érdemes lenne valamit arról is mondani, hogy az ágazatot magát hogyan tudjuk ebbe bevonni. Az idegenforgalmat teljes körűen be kell vonni ennek a kereteibe. Ami pedig a szezonalitást illet és ennek a kezelését a baleárokon 12 millió turista érkezik néhány hónap során, és ez egy óriási rohamot, csúcsot jelent, és ahogyan hallhattuk, nagyon fontos lenne, hogy kiegyensúlyozzuk az év során a terhelést, például az idősek bevonásával, a különböző turista területek fejlesztésével. A nyugdíjasoknak is vannak forrásaik, szeretnének utazni, és erre is gondolnunk kell. Németország úttörő szerepet játszik például a fogyatékossággal élők lehetőségének a biztosítása területén. És erre európai stratégiát kéne kidolgoznunk, talán ezzel összefüggésben éppen. És egyéb alternatíva is rendelkezésünkre kéne, hogy álljon. Aztán a tengeri idegen forgalom mellett még egyéb vonatkozásokra is gondos, gondolnunk kell. Például fontos az autóval érkezők szempontjából, hogy az autóknak a regisztrációja, a különböző adóvonatkozások, akár Spanyolországban különböző problémákat vetnek fel, és nagyon jó a jelentés, gratulálok. Elnök, köszönöm, Taylor úr. Köszönöm, elnök úr. Akkor most kezdődik az időm. A múlt héten Dél-Kelet-Angliában különböző idegenforgalmi vállalkozásokat látogattam, a regionális idegenforgalmi hivataltól a nemzeti parkokig, állatkertekig, bread and breakfast hotelekig, így három dolog ö, derült ki egyértelműen a látogatásaimból. Három fő dolog. Az első, hogy milyen fontos a közlekedés abból a szempontból, hogy fenntartható legyen az idegenforgalom. Tudom, hogy van egy külön fejezet a fenntartható idegenforgalommal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyobb ö, ö, módon ki kell domborítani azt, hogy hogyan lehet az adott területek környezetvédelmi hatását védelni, a odalátogatók környezetvédelmi kihatását hogyan lehet csökkenteni, hiszen külön kvalitásaik vannak ezen területeknek, és nem akarjuk, hogy túlságosan nagy legyen a közlekedési nyomás és kihatás. Második dolog, ami a költségvetési megszorító programokat illeti, több tagállamban van ilyen. Az Egyesült Királyságban nálunk is szintén vannak ilyen megszorítások, például az Erdészeti Bizottság, ahol a brit erdőkkel foglalkozik, az ő költségvetésüket 25%-kal csökkentették. A délkelet angliai területi hivatalnak is 25%-kal csökkentették a költségvetését. Például Isle of Wight egy nagyon népszerű idegenforgalmi célpont, turizmusból él, ott az idegenforgalmi hivatal egyszerűen bezárt. Tehát a második dolog, ami nagyon fontos volt, a látogatásom során, az az, hogy az európai támogatás egyértelműbb legyen, hogy milyen erőforrások, képzési programok vannak, amelyet a 41-44-es részben találhatunk. Ezt mindenképpen el kell érnünk. Nem azt mondom, hogy az EU-nak az tagállami támogatás helyébe kell lépni, de egyértelműen kell kimutatni a résztvevők számára, kisebb és nagyobb résztvevők ezek. Ez a három legfontosabb dolog. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, Taylor úr. Néhány szót én is szeretnék elmondani, mielőtt az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm Fidanca úr ezt a kiváló jelentést, mélyreható gondolatokat fogalmaz meg, és én magam is sürgettem, hogy rövidítse meg egy kicsit Kottúrral együtt, mert korlátozások sújtanak bennünket, a parlamenti szolgálatok korlátoznak bennünket. Higgins úrhoz szeretnék csatlakozni, mert nagyon igaz, amit elmondott. Mindig is közlekedési és idegenforgalmi bizottságnak neveztek bennünket, ilyen vagy olyan formában. De a turizmus területén nem kaptunk olyan prioritást, illetve nem kapott a turizmus olyan prioritást, amit megérdemelt volna az illetékesség miatt. És annak ellenére, hogy most a Lisszaboni szerződés illetékesé tesz bennünket, de kisebb mértékben változott csak eddig a helyzet. Egyetértek azzal, hogy fontos, hogy megfelelő időkeretet szálljunk az idegenforgalomra, mert ahogy mindenki elmondta, De Degrandez úr nagyon helyesen hívta fel a figyelmünket arra, hogy sok tagállam számára ez létfontosságú ágazat, sőt a gazdaság gerincét alkotja ezekben az országokban az idegenforgalom. Tehát én üdvözlendőnek tartom az önök tevékenységét. Fidenza úr, hogyha megnézzük, hogy a Belső Piaci Bizottság mivel foglalkozik például a csomagutaknak a szabályozásában az erről szóló irányelvek kapcsolatban. Együtt kell, hogy dolgozunk, és évek óta arról van szó, hogy ezt az irányelvet felül kell vizsgálni. Mert ezt akkor alkották, amikor O'Reilly, illetve Ryanair ügyek még nem voltak, illetve az EasyJet és a többi fapados járatnak a kérdései nem is merültek fel. Tehát ez is aktuálissá teszi a felülvizsgálatát a szabályoknak. Végső mondani valóm pedig az, hogy teljesen igaza van, amikor a fenntartható közlekedésről beszél, illetve arról, hogy diverzifikálni kell a kulturális, illetve akár a vallásos és a környezetvédelmi turizmus területeit említi, és mondjuk az ipari örökség területeknek a meglátogatását. Nagyon vonzódom ehhez az utóbbihez, illetve érint is engem is. Például az iparterületek fejlődését is szolgálja egyébként a turistáknak az odavonzása. Köszönöm a jelentést, és kíváncsi vagyok, hogy milyen módosítások születnek az Európai Bizottságtól. Orton úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden, hiszen nagyon sok hozzászólás már elhangzott a képviselők részéről. Köszönöm Fidanza úrnak, az előadónak ezt a kiváló jelentés tervezetet, amit most olvashatunk. Annyit akartam elmondani, hogy a bizottságban már elkezdtük a végrehajtását a legtöbb fellépésnek, amely a közleményben szerepel. És teljesen tiszteletben tartjuk a Lisszaboni lapszerződést ezzel kapcsolatban. Nagyon is jól tudjuk, hogy mennyire kiegészítő és támogató feladata van az Európai Parlamentnek most már az Európai Unión belül, és semmiképpen nem akarunk olyan harmonizációt indítani, amely a nemzeti politikák harmonizációját célozná, hiszen ez ebben a, ezen a területen nem jelentene előrelépést. Természetesen az a célunk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal hatékony európai vagy legalábbis nemzeti hozzáadott értéket lehessen létrehozni, és már több ilyen konkrét intézkedést, kezdeményezést elindítottunk, nem akarom most ezt részletezni. Az ICT platform, lesz aztán egy tender a KKV-kkal kapcsolatban, aztán egy mapping tevékenység indul majd, és az Európa tanácsal és az UNESCO-val a kulturális örökség programon belül meg akarjuk erősíteni az európai kulturális örökség fogalmát. Természetesen anélkül, hogy a már az UNESCO-ban például létező címkéket bármilyen szempontból is aláásnánk bottom-up megközelítést akarunk alkalmazni, tehát az európai minőségi címke, szeretnénk, hogyha hozzáadott értéket jelenteni, és megpróbáljuk beazonosítani azt, hogy ez az Európai Uniós minőségi címke hogyan tudja kiegészíteni a már meglévő nemzeti címkéket közös kritériumok segítségével. Két nap múlva lesz egy workshop, konkrétan ezzel a kérdéssel fognak ott foglalkozni itt Brüsszelben, Fidanza úr biztos tud erről. Közösen együttműködünk az ITC-vel és a nemzeti idegenforgalmi hivatalokkal próbáljuk az EU-t, mint nagyon sokszínű célterületet bemutatni, különösen a BRIC országokban és harmadik országokban. És további célunk az az, hogy az EU portál látogatottságán növeljünk, és célunk az is, hogy már el is kezdtük ezt, ezt a munkát, Brepolz asszony javaslatára utalok az EU kartával kapcsolatban a felelős idegenforgalmi vállalkozások és a felelős turisták célja ez. Ezzel kapcsolatban egy Európai Uniós kartát szeretnénk létrehozni, a már meglévő nemzetközi eszközökre építünk, és az EU-n belül ezt a fenntartható idegenforgalmi politikát akarjuk kidolgozni, amit a parlament is támogatott, és a bizottság dolgozta ezt ki. A már meglévő, inkább ágazati jellegű karták kiegészítésére. Tehát azt akartam ezzel elmondani, hogy frissítjük a végrehajtási tervet is, amelyről Máltán beszéltünk novemberben, nagyon sok hozzájárulást kaptunk a tagállamoktól és a magán szereplőktől is. Ezt állandóan frissítjük, és a frissített verziót ki fogjuk osztani még húsvét előtt. És ez mindenképpen figyelembe veszi az összes állami és magánszektorbeli résztvevő megjegyzését, hiszen természetesen a tagállami közigazgatásokkal, a régiókkal is egyet, együttműködünk, a fenntartható és versenyképes idegenforgalom célja a célunk, kidolgozása a célunk, és tehát a magán szférával is együttműködünk a civil szervezetekkel, a különböző iparágazatokkal azért, hogy a fenntartható és versenyképes idegenforgalom minden pillérjét bevonjuk, a gazdasági pillért, a társadalmi és a környezetvédelmi pillért is, és hozzáadjuk ehhez a kulturális és az etikai dimenziót tehát minden tőlünk tehetőt megteszünk, és közösen együttműködünk, szorosan együttműködünk az állam és a magánszektorral, és biztos, hogy már ez a jelentés tervezetből is kiderül, és a mai vitából is, hogy nagy támogatottságot fog ez élvezni a parlament részéről. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Orton. Köszönöm szépen, Orton úr. Gábor, szeretnéd kiegészíteni ezt valamivel? Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden köszönetet szeretnék a kollégáknak mondani, köszönöm a támogató szavakat, illetve nagyon érdekes észrevételeket. Szeretnék néhány pontot röviden elismételni. Először is több kollégától azt hallottam, hogy itt esetlegesen sérülne a szubszidiaritás elve. Erről az jut eszembe, hogy elképzelhető, hogy félreértés uralkodik közöttünk, vagy esetleg a fordítás miatt lehet, mert egyik pontom sem tartalmaz olyat, amit ezen elv megsértésének lehetne tekinteni. És szerettem volna a szöveget úgy megfogalmazni, hogy feltétlenül megmaradjon az illetékességünk keretei között. Nem akartam eltávolodni a közös elveinktől, mert ezeket én is osztom. Ami pedig a rendeletekre, irányelvekre való esetleges utalást illeti. Én a jelentés készítőjeként nem akartam a konkrét pontokban erre utalni, vagy hivatkozni. Tehát csak a meglévő szabályoknak a frissítése, felülvizsgálata aktuális szerintünk a különböző intézmények részéről. Például a csomagotakról szóló irányelv, ez több körben felmerült már. Elmondtuk, hogy meg kell újítani az irányelvben foglalt rendelkezéseket és tovább kell fejlesztenünk. Nem feltétlenül egy új irányelvet kell a helyébe léptetnünk, ami az adózást illeti. Az európai intézmények mindegyike dolgozik az áfa harmonizáción, és nagyon sok vita zajlik ezen a területen, hogy hogyan is kéne kezelnünk ezt a kérdést. És nem vagyok benne biztos, hogy itt hogyan kellene, milyen formában kellene az eszmecserének a részévé tenni, de az erre vonatkozó szakpolitikák felmerülnek minden tagállamban, tehát valahogyan kezelnünk kell nekünk is ezt a kérdést. Aztán a minőség, illetve a biztonság területén egyrészt megjelenik az elvont fogyasztói szempont, és azt mondjuk, hogy európai irányelvre vagy rendeletre lenne szükség, hogy szabályozzuk egységes módon például a szállodáknak a biztonságát, minőségét, vagy a tűzbiztonság területét európai szinten. És azt mondtuk, hogy ez lehetséges, ez teljesen rendben is van, és erre utal a szöveg például. Önkéntes döntés alapján meghatározhatunk uniós szintű kritériumokat, és ebbe az irányba szeretnénk előrelépni. De új irányelvre, új rendeletre vonatkozó kitétet nem találnak a szövegemben amely a tagállamok számára kötelezővé tenné egy teljesen új rendelet megalkotását például. Tehát nincs ilyen. Ezt szerettem volna tisztázni. Tehát én szerintem a szubszidiaritás elve egyáltalán nem sérül. Nem léptünk be e, erre a területre. Csak a koordinációt szeretnénk javítani. Néhány rövid észrevételt szeretnék elmondani reagálva a régiók, illetve a régiók közötti együttműködés kérdésére, és hogy a térségek és a régiók közötti együttműködést veti fel a, a turizmus. Daniel és ezt kollégák említették, ezt egyetértek velük, és konkrét javaslatok is születnek majd ennek alapján. Tehát nagyon szívesen figyelembe veszem az elmondottakat. Aztán a prioritások meghatározását is szeretném aláhúzni. Először a prioritásokat kell meghatároznunk, és aztán felkérni az Európai Bizottságot, hogy intézkedéseket alkosson ezek alapján. Visszafogtam magam, nem akartam ebbe belebocsátkozni, mert tudom, hogy az emberi erőforrásaink korlátozottak. Az Európai Bizottságnál nincsen kellő létszám, hogy ezt kezelni tudják. Tehát megkaptuk az idegenforgalmi illetékességet, viszont a létszámot nem rendelték hozzá. Tehát ebből az következik, hogy létszám korlátba ütközik ez a feladatkör. Meg kell határozni a prioritásokat minden jelentésben és a bizottság felé a prioritást kell megpróbálnunk érvényesíteni. Ne szabjunk 3, 6 vagy 12 hónapos határidőket, mert az Európai Bizottság lehetőségeihez kell alkalmazkodnunk. Hiszen korlátozott az a létszám, amelyet ráállíthatnak egy-egy feladatra. A görög kolléga említette a rendeletnek a lehetőségét, hogy alkossunk rendeletet. Én nyitott vagyok erre. És beszéltünk irányelvekről az idegenforgalom területén, a, a turisták jogairól szóló irányelvről volt szó például, és egy egységes szövegváltozat felé szeretnénk előre lépni a frakciók közötti egyeztetésben. És nem vagyok benne biztos, hogy itt most az időskorú vagy egyéb turista kategóriákra kéne külön-külön gondolnunk. Várjuk ki, hogy mi lesz ebből a kezdeményezésből, és aztán az erőforrásaink fényében vizsgáljuk meg, hogy merre haladhatunk tovább. Aztán például az idősebbek, a nyugdíjasok turizmusának a fellendülését is meg kéne vizsgálni. Aztán a kollégák említették a szállítói láncnak a területét, és ez a kisvállalkozásokról szóló irányelv részét is képezi, hogy három terület szerepel itt, a textil terület, a közlekedés és a logisztika, valamint az autógyártás. Kiindulhatunk akár abból is, hogy ezt a programot kibővítjük az idegenforgalommal is. És még egy utolsó dolgot mondanék a szubszidiaritás a közlekedés területén? Azt hiszem, hogy ez a kérdés nyitva maradt. Látva a reakciókat az idegenforgalom és a közlekedés közötti összefüggés tekintve, azt hiszem, hogy jobb munkát is végezhetnénk ezen a téren, és itt nem csak az elveket kéne deklarálnunk, hanem az igaz, hogy gazdagíthatjuk a terület tevékenységét azáltal, hogy kidolgozzuk az összefüggést a kettő között, és elérhetővé tesszük a távoli vidékeket. Elnök, köszönöm szépen! Nos, az időtemezés a következő, a módosítások beadásának a határideje március 8-a. Áprilisban fogjuk megvitatni a módosító indítványokat, és májusban szavaz a szakbizottság, és június-júliusban a plenáris. Tehát március 8-a a mértékadó módosítási határidő. Köszönöm szépen. Most pedig a következő jelentéssel folytatjuk a munkát. Brepels asszony. Eh, tulajdonképpen feltettem már egy kérdést, ami az ütemezést illeti. Március 8-a tulajdonképpen az első Strasburgi nap ez a határidő, amelyet megnevezett a módosítók benyújtására vonatkozóan, nos, a külügyi szakbizottságnak tagja is vagyok, és egy nagyon fontos ülésünk lesz Rómában az Euromed delegációkkal. Már szerdán elutazunk, számunkra tehát szinte lehetetlen betartani ezt a határidőt. Nem lehetne esetleg a Strasburgi hét végéig illetve március 14-ig kitolni ezt a határidőt? If people agree, I... Úgy látom, hogy egyetértenek körülöttem, úgyhogy tizedikéig, március tizedikéig tudom kihúzni a határidőt. A Strasburgi plenáris végéig. A gond majd a fordításokkal lesz, mint mindig is, hiszen a fordításokra szükség van ahhoz, hogy tartassuk a határidőket az előadónak megfelel március 12 elnézést március 10-e? Rendben, akkor legyen március 10-e. So, 10th of March. március 10. Next item on the agenda is the statistics. Következő napirendi pont. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák, ez az én saját jelentésem, és szeretnék élni a lehetőséggel, hogy a tárgyalások eredményéről tudosítsam, tudosítsak a tanácsal folytatott tárgyalásokról ezen rendelettel kapcsolatban, ami az adatcserét illeti, és a statisztikai információk begyűjtésére vonatkozó ö, administratív keretet illeti a turizmus területén. Magam és a belga között tavaly év végén volt egy találkozó, és január 12-ére határoztuk meg az első ülés időpontját, amely során megállapodásra sikerült jutni. Fidenze úrnak és Durán úrnak köszönet, hogy eljött erre a trilógus ülésre. Úgy gondolom, hogy nagyon is kielégítő a tárgyalások eredménye, hiszen a 28 módosítónkból 23-at vagy teljes mértékben, vagy részben bevettek a szövegbe. Ezek arra vonatkoznak, hogy a bizottság hatáskörét korlátozzuk, és fontos részeket is elfogadtak, például ami a hatályt és az információt illeti, amelyet rendes jogalkotási folyamatban kell elfogadni. Különösen ami az új mellékletet illeti, a különböző statisztikai változók Ra vonatkozóan az egynapos látogatásokkal kapcsolatban. És rendelkezést vezetnek be, amely előírja a tagállamok számára, hogy kísérleti folyam- tanulmányokat végezzenek a turizmus területén, amelyel kimutatják, hogy a turizmusnak milyen kihatása van a foglalkoztatásra, és a bizottság és a tanács elfogadta a parlamenti módosítókat, hogy ö- az adatgyűjtéssel kapcsolatban támogatást nyújtsanak a turizmus kihatására a környezetvédelemmel kapcsolatban. További módosítás volt a rendelet mellékleteivel kapcsolatban, például új változókat vezettek be, például az éttermi kiadásokra. Egy új módosító pedig új definíciót vezet be az egynapos látogatásokra, és a szociális turizmus is újból definiálja. Ami a munkacsoportot illeti, megerősítették a tárgyalások eredményét február 3-án. A képviselők az előzetes megállapodás szövegét az ülés dokumentumaiban megtalálhatják. További nyitott kérdés az az, hogy a statisztikákat hogyan lehet bevonni a különböző turista férőhelyek hozzáférhetőségével kapcsolatban a ö, korlátozott mozgásképességű személyek számára, hiszen február 3-án a munkacsoportnak nem sikerült ennek a megfogalmazásával kapcsolatban megállapodnia. Én úgy látom, hogy folyamatban van a tárgyalás a tanácssal ezzel kapcsolatban, és a legutóbbi tanácsmunkacsoport ülésén február 26-án úgy tűnt, hogy sikerült előrelépni. Még hivatalosan nem értesítettek a tanácstól erről minket, de remélem, hogy a tanács elfogadja azt, hogy a mozgáskorlátozottak hozzáférhetőségéről bevegyék a szövegbe a módosítót, amit a parlament kért, de ezt még kategórikusan nem tudom kijelenteni, hiszen továbbra is várom az ezzel kapcsolatos megerősítést a tanácstól. Hogyha ezt megkapjuk, akkor úgy gondolom, hogy a megállapodás sikernek tekinthető a parlament szempontjából, és hogyha ez a megerősítés meg, megérkezik, akkor javaslom, hogy fogadjuk el ezt a szöveget a mozgáskorlátozottakra vonatkozó módosítással, és még további más kisebb módosításokkal együtt, ami a végrehajtási intézkedéseket illeti. A Korreper március elején fogja megerősíteni a megállapodást, és remélem, hogy utána a szöveget a második márciusi plenárison tudjuk majd elfogadni. Ha nincsen ellenvélemény, akkor a TRAN abból indulhatunk ki, hogy támogatja ezt a szöveget. És még egyszer hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért, különösen ami a trilógus ülést illeti, a tanácssal és az elnökséggel, a soros elnökséggel. Tehát ennyi a legfrissebb információ, és csak azt kérném önöktől, hogy erősítsék meg, hogy akkor egyetértenek-e ezzel, hogy így, így járjunk el. Fidanza úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom tudni nagyon kiegészíteni ezt, amit elmondott. Nagyon helyesnek tartom azt, amit elmondott. Közösen meghatároztuk a prioritásokat együtt a tanácssal, és úgy gondolom, hogy olyan eredményre jutottunk, amely elfogadható mindenki számára. Ez azt jelenti, hogy a kevésbé jelentőségteljes részeket illetően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal élünk, és emellett a legfontosabb elemeket pedig a rendes jogalkotási eljárás keretében tárgyaljuk. Aztán, ami a turizmust illeti, munkánknak köszönhetően ezt a kérdést is fel tudtuk venni. A szövegben ezt jobban ki tudtuk domborítani, részletesebben ki tudtuk fejl- fejteni. Ami a mozgáskorlátozottakat illeti, ez még egy nyitott kérdés, és a legutóbbi ülésekről is beszámolt a tanácsi munkacsoportokban. Remélem, hogy beigazolódik az, amit mondott, hiszen ez is egy prioritás a szakbizottságunk számára, amely jet megfelelően tükröznie kell ennek a szövegnek. Ezt tehát mindenképpen támogatni tudjuk, és remélhetően elő lépés történik ebbe az irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ugyiász úr, és Taylor úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, csak hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a lehetőséget biztosítottuk a mozgáskorlátozottak számára is. Mert ezt az elemet rendkívül fontosnak tartottuk, tehát ez is kerüljön bele, kérem. Igen, ezért harcoltunk. Demonta óra az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, előadó úr. Teljesen egyetértek, kielégítő ez a megoldás, és örülök, hogy a, az Európai Parlament is egyetért ezzel. A mozgás a kérdése maradt még nyitva. A tanács felé szeretnénk jelezni, hogy a parlament ezügyben nem hajlandó engedni. Az elnökség megértette ezt, annyiban korrigálnám, hogy korrigálnám, 25-én csak konzultáció történt írásban, és nem találkoztunk konkrétan. Tehát február 25-ig konzultáció történt. Múlt péntekig megkaptuk a tagállamok véleményét a felülvizsgált kompromisszum szövegéről. Ezt a trialógus során fogadták el, illetve a szállodák, mozgáskorlátozottak, szempontjából való akadálymentesítése, illetve a mozgássérült vécéknek az ellátottsága szerepelt ebben. A jogi szolgálatunk kérésére megemlítjük a következőt. Az átmeneti intézkedések, a komitológiai keret új megoldása utána tolódnak, és ezt majd le fogjuk írni, hogy mi lesz a megfelelő elgondolásunk erre. Köszönöm. Elnök, megvárjuk majd, hogy a tanács mit alkot, és aztán a végrehajtási rendelkezéseknek neki támadunk. Rendben. Köszönjük szépen. Következő napi rendi pontunk pedig Dieter Koch jelentése az Európai Közúti Közlekedés Biztonságról. Dieter, kérlek, hogy mutasd be a jelentés tervezetedet. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mi volna a turizmus mobilitás nélkül? Azt gondolom elgondolhatatlan lenne az egyik a másik nélkül, és mi lenne a mobilitás a biztonság nélkül? Ez sem elképzelhető, sem is észszerű. Éppen ezért nagyon jól összeillenek, egymáshoz illenek a matárgyalt jelentések, úgy gondolom. Az én jelentésemmel a közúti biztonságot szavalató intézkedéseket szeretnénk meghatározni 2020-ig. Nem csak az Európai Unió számára egyébként, hanem egyfajta lökést szeretnénk adni a nemzeti, regionális és helyi szabályozás számára. Szeretnénk meg felmutatni azokat a módszereket és utakat, amelyekkel a mobilitás az utakon, közutakon még biztonságosabbá tehető, mint alapvető jog minden résztvevő számára, így a gyalogosok számára, a kerékpárosok számára, a különböző gépkocsik, gépjárművek számára is. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem minden új, ami a jelentésemben áll, és nem mindent én találtam ki. Sok minden a harmadik cselekvési terven alapul a közúti biztonsággal kapcsolatosan, Emellett a legutóbbi jogalkotási időszakból a Peterson jelentés is alapját képezte, amely úgy tűnik, hogy feledésbe merült. Úgy gondolom, nagyon nagy kihívás elé nézünk, főként azért, mert megoszlik az illetékesség. Vannak olyan területek, ahol az EU illetékes, vannak olyan területek, ahol a tagállamok, a régiók, a helyi önkormányzatok illetékesek. Sok helyütt a vállalatok döntenek, de sokszor nagyon sok minden múlik az egyes közlekedési résztvevőkön is. A közlekedésben résztvevőknek joguk van a biztonságos közlekedésre, a megbízható kommunikációs csatornákhoz, de kötelezettségük is van. És ezt szeretném kidomborítani. Felelősséget vállalnak magukért és másokért, amikor részt vesznek a közúti közlekedésben. Legyen szó a gépjárművel vagy anélkül történő közlekedésről, és magam is tapasztalom, hogy gyakran a közlekedésben résztvevők nincsenek tudatában ennek a felelősségnek. Emellett az elmúlt tíz évben nagyon sok mindent már elértünk, épp múlt pénteken. Németországban a tévében és a rádióban elemezték különböző műsorokban a németországi halálozási rátákat a közúti közlekedésben, és megállapították, hogy a statisztikák bevezetése óta most először a legalacsonyabb a halálos áldozatok száma, de mégis azt kell mondanunk, hogy minden egyes áldozatot el kell kerülnünk. Kedves kollégák, nagyon fontos volna hogy mindenki betartsa már meglévő szabályokat, hiszen azok feleslegesek, hogyha nem tartják be őket. Hiszen már a közlekedésben való részvétel és kockázattal jár, és ennek tudatában kell lenniük a résztvevőknek. Főként akkor, hogyha nem egészségesek. Azt hiszem, hogy ezen a területen nagyon sokat teendő. Harmadszor úgy gondolom, nagyon nagy kihívást jelent, hogy realisztikusak legyünk a célkitűzéseinkkel kapcsolatban. Természetesen a zéró elképzeléssel extrém szabályozásokat is bevezethetünk, például a gépjárművek műszaki kialakításával kapcsolatosan, a közlekedési infrastruktúrákkal kapcsolatosan, a két tényező intelligens összekapcsolásával, de a közlekedési résztvevők ellenőrzésével kapcsolatosan is. De felmerül a kérdés, hogy szabad-e ezt megtennünk, és kell-e? Úgy gondolom nem. Úgy gondolom, mind a magánszemélyek, mind a jogi személyiségek és a társadalom pénzügyi forrásait is öm, túl kapacitálnánk, és emellett egyoldalú szabályozásokat vezetnénk be ebben az esetben. Talán a vállalkozók szabadságát is korlátoznánk, valamint az egyes személyek mobilitását. Mindezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy a mobilitásnak továbbra is lehetőségként kell szerepelnie, ezért azt szeretnénk, hogy lépésről lépésre közelítsük meg a közúti biztonság javítását, felelősséggel és egy jövőre vonatkozó vízióval. Ennek értelmében szeretném megköszönni a kollégák munkáját és az árnyék jelentéstevők munkáját is, a sok ötletet, amelyek nem mentek veszendőbe egyébként, még akkor is, hogyha a jelentésben még nem szerepelnek explicit módon. Külön köszönetet mondanék a titkárságnak is, Grauel asszonynak, amiért támogatott engem a rengeteg javaslat feldolgozásában és a jelentés tervezett létrehozásában, amely etikai megfontolásokat, alapok, alapvetéseket tartalmaz, emellett a bevált gyakorlatokat is számba veszi, és a nemzeti sajátosságokat, negyedszer pedig hat olyan cselekvési területet jelöltem meg, ahol úgy gondolom mindenek előtt tevékenységre, további lépésekre van szükség. A jelentésemmel elsősorban felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a jelentésemet fejleszte tovább egy átfogó cselekvési tervé a közúti közlekedés biztonságára vonatkozóan 2020-ig, mégpedig mielőbb, javaslatom szerint az év végéig. Emellett alapjogként kell meghatározni a biztonságos és tiszta mobilitást, és ezt integrálni kell az összes európai politikába úgy gondolom, hogy a bizottságon belül itt koordinációra van szükség. Másodszor elvárom, hogy a szükséges intézkedések az Európai Bizottság, az Európai Unió, a tagállamok, a vállalatok és az egyes közlekedési résztvevők mind-mind koordinálják, és ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság részéről egy koordinátori tisztséget kellene létrehozni. Harmadszor azt javaslom, hogy az intézkedéseket hatékonysági követelményeken mérjük, de ennek középpontjában természetesen a halálos áldozatok számának csökkentése áll, de természetesen az életveszélyesen sérült közlekedési baleseti áldozatok számának csökkentése is. Ennek az alapját egy koherens megközelítés képezi egységes definíciók alapján, és egymással összehasonlítható statisztikailag begyűjtött adatok alapján, amelyeket hozzáférhetővé kell tenni az adatvédelmi előírások betartásával természetesen. Céljaink időbeli horizontját 2020-on túl szeretném meghatározni, mert abból indulok ki, hogy szükség van a zéró elképzelésre, tehát a, arra célkitűzésre, hogy nullára csökkentsük a halálos áldozatok számát. Ezt 2020-ig nem, nem tudjuk megvalósítani, mégsem szabad szem elől vesztenünk ezt a célt. Nagyon fontos a továbbképzés, a kiképzés, a kockázatokkal, veszélyekkel szembeni figyelemfelhívás, illetve a közlekedési részvevők felelősségének erősítésével. Fel kell hívni a figyelmet a résztvevők felelősségére kampányok révén például. Emellett a közlekedési közúti biztonsági szabályokat harmonizálni kell, ezáltal egy úgymond európai közúti biztonsági belső teret kell teremtenünk. Emellett a biztonságos közlekedési infrastruktúrák teremtésére is szükség, megteremtésére is szükség van, be kell tartatni a hatályban lévő jogszabályokat, és nagyon fontos a veszélyek korai felismerése is, és azok kezelése negyedszer. Nem csak a biztonságos gépjárművek forgalomba hozatala révén, hanem a biztonság szavatolása révén is, a gépjármű teljes élettartamán keresztül szavatolnunk kell a biztonságot. Emlékeztetnék ott az elektromobilitásra, és úgy gondolom, ide tartozik az ellátás biztonsága és az alkatrészekkel ezen túlmenően ötöt sorban befektetésre van szükség az intelligens képjárművekbe, az infrastruktúrákba, és támogatni kell természetesen a mentőcsapatokat, hivatásos mentőket is, akik illetékesek, hogyha végül mégis bekövetkezik a baleset. A jó és intelligens gépjármű vezetőkkel kapcsolatosan, és mindenki nyilvánvalóan úgy véli, hogy ő egy jó és intelligens vezető, ezen a területen nagyon fontos az olyan intelligens rendszerek bevezetése, amelyek a baleseteket képesek megelőzni, ahol pedig a baleseteket nem sikerül megelőzni, minimalizálni kell a következményeket, és a hivatásos mentőket és segítségnyújtókat is támogatni és védeni kell. Hatott sorban. A kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb közlekedési résztvevőket is védeni kell. Ide tartoznak például a gyalogosok, a gyermekek, a kerékpárosok és a motorkerékpárosok. Sajnos nyelvi okokból kifolyólag igen korlátozott a szöveg terjedelme, ezért nem tudtam minden javaslatomat előterjeszteni, ez sajnálatos, de sajnos nem lehet ezen változtatni. Éppen ezért nagyon sok javaslatot saját magam fogok módosítóként benyújtani a saját jelentésemhez. Kérem, velem együtt nyújtsanak be módosítókat, az árnyék jelentéstevőkkel már megbeszéltünk néhány ilyet, és mindenképpen van itt még mozgástér. Úgy gondolom, olyan javaslatokra lenne még mindenek előtt szükség, amelyek az abroncsokra vonatkoznak, a pedelekre, pedelek kerékpárokra, a motorkerékpárokra, és bizonyos biztonsági kampányokra, valamint arra felhívásra, hogy egy kísérleti régiókat hozzunk létre, amelyek bizonyítani tudják, hogy valóban tenni tudunk a közúti biztonság területén. Köszönöm szépen, és várom a hozzászólásokat, ötleteket. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Koch úr. Nagyra értékelem, és belátom, hogy a korlátozott lehetőségeink a szövegre is érvényesek. Fidence úr jelentéséhez hasonlóan az önjelentésnek a terjedelmét is korlátok közé kellett szorítani, és a parlamenti eljárások kényszerítették ezt rám. De nagyon jól elmondta a mondani való lényegét. Nos, az S és D frakció részéről El Kadraui úr következik árnyék jelentéstevőként. Négy-öt percben maximum szóljon hozzá, kérem. Tanya Fajont képviselem ma, aki nem tudott eljönni. Először is köszönet a jelentés készítőjének. Köszönjük az alkalmazott megközelítést, nagyon fontos a jelentés, mindenkit érint a téma. A jó szakpolitikák végül is sok halálesetet előzhetnek meg éves szinten. Ezért is nagyon fontos európai szinten ugyancsak. Jó lehetőség is ez számunkra, hogy végig gondoljuk, hogy európai szinten mit kell megoldani, szabályozni, illetve mit nem. Valaki említette az, az autó abroncsoknak a kérdését, a téli gumiknak a kötelező vétételét Máltában, és Máltán és Németországban nagyon más a helyzet, tehát ez sem egy jó elképzelés. Mi a helyzet a sebességkorlátokkal? Vannak ritkábban és sűrűbben lakott területek, és nem lehet egyen megoldásokban gondolkodni. Vannak olyan területek, ahol persze értelme lehet európai szinten egységes szabályokat hozni. Például a professzionális sofőrök szakképesítésének a szabályozása hasznos lehet. Aztán ön is említette a, az alkoholszondához kötött gépkocsi vezetést, egy automata rendszerben. Én ezt nem ellenzem. Aztán például a sebességhatárok betartását kikényszerítő kamion biztonsági berendezések. Akkor ezt ki kéne a kisebb járművekre is terjeszteni. A furgonokra is. Aztán a széndiokszid kibocsátás ugye a plenárison elbukott, leszavazták, de talán érdemes lenne ebbe a jelentésbe beillesztenünk. Lehet, hogy ezúttal nagyobb sikert aratunk. Hogyha ezt összekötjük a sebességkorlátozásokkal. Nagyon sok gyakorlati probléma vetődik itt fel. A közösségi célok például. A célértékek, amikor az ellenőrzési lehetőségek, a megfigyelés ellenőrzés, szabályozás keretei nagyon fontos és széles körben ható intézkedésekkel járhatnak, és fontos lenne, hogy egységesítsünk, közös definíciókat alkossunk. Aztán a közúti biztonságért felelős koordinátor jó ötlet, de meg kell vizsgálni a részleteit. Ez az Európai Bizottságon belüli belső koordinátor lenne. Például a, a DG Move-on belül és a többi főigazgatóságnál lenne egy-egy ember erre, vagy pedig valaki a tagállamokból? Nem vagyok a részleteket tekintve biztos abban, hogy ez hogyan lakulna, de egyébként maga az ötlet az jó, hogy legyen egy európai közúti biztonsági koordinátor. Aztán a képzés terén érdemes lenne egy irányelvet alkotni talán bizonyos közúthasználói kategóriák esetében, például a gyermekek vagy a kerékpárosok, a 14 éves korhatár szerepel a gyermekeknél. Miből adódik ez? Nem kéne ezt minden gyermekre és fiatalkorúra érvényesé tenni, 14 éves korhatártól függetlenül? Aztán az elektromos autók kérdése, illetve egyéb újdonságok szerepelnek itt, az intelligens közlekedési mechanizmusok, különböző újítások, tehát nem csak az elektromos autók, hanem az egyéb találmányok is felmerülnek. Griesbeck asszony következik az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Koch kollégának a jelentését, azt, hogy meghallgatott minket, és hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani az előkészítő hetek során, és azt szeretném elmondani, hogy mi is érezzük az ő frusztrációját, hogy nem sikerült mindent kifejezni ebben az anyagban. Nem akarok most visszatérni arra, ami már elhangzott, ezekkel egyetértek. Különösen, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy sikerüljön ezt az ambiciózus célt elérni, hogy felére csökkentsük a halálos balesetek számát, ahogy azt az előadásában is elmondta az előadó, és hát figyelembe kell venni természetesen a balesetek és a sérültek számát is, hiszen ez továbbra is nagyon magas és aránytalanul magas Európában eléggé heterogén módon. Ezen kívül szeretném pontosítani, hogy mennyire fontos, amit a kollégánk is elmondott, a képzés és az egész életen át tartó tanulás az idősöd Európában elhangzott egy javaslat, hogy esetleg figyelembe vegyük már fiatalkorban, a kamaszkorban a fiatalok képzését 14 évesen, vagy hát a mi korunkban is mindenképpen jó, hogyha erről tudunk. És egyetértek azzal is, hogy még részletesebben kell foglalkoznunk a közúti infrastruktúrák védelmével és javításával. Van még néhány konkrét pont, szeretnék ezekből kiemelni néhányat, amelyekről úgy gondolom, hogy ezt részletesebben kellene kidolgozni, vagy egyszerűen csak megjelentetni a szövegben. Például, ami újdonságnak számítani, az a határokon átnyúló bírságok harmonizációja, hogyha a közúti jelzőtáblák és a közúti szabályozás harmonizációja mindenképpen nagyon fontos. Egyelőre nincsen explicit hivatkozás a jelentésben arra vonatkozóan, hogy a bírságokat is harmonizálni kellene a szabásértésekre. Amíg ilyen harmonizáció Európában nem létezik, addig úgy gondolom, hogy nem lehet jelentősen javítani a közút biztonságon, hiszen a gépjármű vezetők úgy érzik, hogy nem fogják megbüntetni őket, hogyha más tagállamban vannak. Ezzel kapcsolatban a múlt decemberi miniszterek tanácsának a közleménye a határokon átnyúló bírságokkal kapcsolatban mindenképpen jó dolog, és jó lenne, hogyha ezt megerősítenénk a jelentésben. Második kérdés még mindig a harmonizációval kapcsolatban, hisz ez az egyik alapelv itt az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy talán itt a jelentésben jó lehetőséget kapunk arra, hogy jobban megszervezzük az alkohol szintek maximum küszöbértékek harmonizációját az egyes tagállamok között. Nem normális dolog az, hogy ekkora eltérések legyenek a tagállamok között, hogyha valaki ittasan vezet, vagy kábítószer fogyasztása után, láthatjuk, hogy ezen helyzetek egyre gyakoribbak a baleseteknél, és ez kulcsfontosságú ez a kérdés azzal kapcsolatban, hogy a közútbiztonságon tudjunk javítani. Esetleg lehetne csökkenteni a gépjármű vezetők engedélyezett alkohol szintjén, hogyha mondjuk fiatal vezetőkről vagy próbaidős vezetőkről van szó. És továbbra is a harmonizációval kapcsolatban, én ezt a témát választottam, a technológia használata a közútbiztonsági szolgálat szempontjából rendkívül érdekes, a Galileót is valamikor a jövőben használhatnánk arra, hogy ezen információkat begyűjtsük, és hogy valós időben használhassuk a gépjárműben rendelkezésre álló információkat. Hát ami a sebességgel kapcsolatos támogató rendszereket illeti, azzal kapcsolatban kicsit azért fenntartásaim vannak, lehet, hogy esetleg ez néha nem működne megfelelően és elhangzott az a cél, hogy valós időben kimutassák az adott gépjármű sebességét. Hát még nagyon sok további ötletem lenne elnök úr, de egyelőre akkor annál maradok, hogy ami az alkoholszintet kellene ezzel kapcsolatban jó lenne a harmonizáció. Persze a tehergépjárműkkel és a motorkerékpárosokkal kapcsolatban majd a módosítókban fogok részletesebben nyilatkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Taylor úr, a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Számos módosítást fogunk javasolni. Például a külső költségei a halálesetnek, a sérüléseknek meg kell, hogy jelenjenek itt. És nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a modális váltásokra. Számos ügyet jeleztem már egyébként az árnyék előadók ülésén Koch úrnak, és nagyra értékelem az együttműködésünket. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy rossz nézőpontból tekintjük ezt az egész kérdést, hiszen itt közúti biztonságról szól ez a jelentés, és itt szünetet tartott. A közúti biztonság nem a közutaknak a biztonságáról szól, nem arról, hogy mondjuk 2009-ben 30 7000-en vesztették életüket közúti balesetben, most csinálunk ebből 18 és fél ezret. Kohúr, tényleg azt akarjuk-e, hogy mondjuk a zéro cél lenne a megfelelő? Elfogadjuk-e, hogy 18.500 ember meghal a tagállamokban? Én erre fordítanám az állítást. Tehát szerintem nem fogadható ezzel ambiciózusabbnak kell lennünk, nagyobb politikai akaratot és elszántságot kell tükrözni a szándékainknak. Ez elfogadhatatlan, hogy emberek halljanak meg. És a gazdasági hatás és óriási az országainkra ennek. Ezt a területet sokkal energikusabban kell kezelni. Számos módosító indítványt fogunk előterjeszteni, és kérem valamennyiüket arra, hogy ezt komolyan fontolják meg, hogy azt akarjuk-e mondani, hogy elfogadható, hogy 18.500 ember meghalljon? Szerintem nem. Bloodborne úr, négy percben az ECR részéről. Köszönöm, elnök úr. Koch úr, igen, elismerésre méltóan fejti ki ezt a témát, de én mindig is mondtam, hogy éppen attól félek, hogy egy ilyen jelentés alakul ki a közúti biztonságot adottnak tekintjük sokszor, úgy, mint hogy a bűntől tartózkodni kell, és van egy EU szintű szabály, persze mindenféle intézkedésekre. Nekem az a véleményem, és akik már hallották az álláspontomat korábban, tudják, mit fogok mondani. Itt alapvetően a tagállamokra, a helyi hatóságokra, és nem az unióra tartozik ez a terület. Néhány konkrét területre vonatkozó észrevételt szeretnék most megemlíteni, amely szerepel Kohúr jelentésében. Mások is már kitértek ezek némelyikére. Például az egész életen át tartó tanulás szerepel itt. Én már több mint 40 éve vezetek. Minden nap tanulok folyamatosan. Valahányszor beülök a kocsiba. Nincs szükségem arra, hogy valaki most úgy szabályozza ezt a területet, hogy rendszeresen újra kell vizsgáznom, mert ez a jelentés így fogalmaz. Aki vezet, az tudja, hogy a forgalom szabályozása időnként változik, változik az infrastruktúra, és természetes módon alkalmazkodunk ez. Ezt nem kell külön rendeletben szabályozni. Egy másik javaslatról is szeretnék említést tenni. Az alkolok megoldás ugyancsak szerepel a kokféle jelentésben. Esetlegesen utólag be kéne építeni a járművekbe, mert hát ez nagyon költséges. És e, van egy alkolok megoldás, ami a biztosítási díjakban jelenik meg, mert hogyha valaki balesetet okoz ittas vezetés eredményeképpen, akkor utána igen-igen nehezen tud biztosítást kötni. Tehát a rendeletek helyett ilyen gyakorlatias megoldásokról is beszélhetnénk. A közúti jelzések egységesítése ez különösen nehéz. Koch úr, nem tudom, hogy képzelni el, hogy mondjuk a mérföldeket kilométerre váltsuk át Nagy-Britanniában. Aztán a közúti tábláknak az összehangolása végül is az egyik vetülete ennek, de tudom, hogy én most a saját választókörzetem helyi hatóságai eh, nevében is mondom ezt, hogy elbúrjánzottak a közúti táblák, és összezavarják a képet, nem hogy egyszerűsítenék a vezetők számára. Nem ebbe az irányba kéne előrelépnünk. Vannak egyéb területek is, például EU szintű koordinátor létrehozásáról beszélünk, egy újabb bürokrata eh, lépne hivatalba, de mi ennek az előnye, vagy adatokat gyűjtenénk, mire használjuk őket. Ez további bürokratikus lépéssorozat olyankor, amikor a nemzeti kormányok megszorító politikákra kényszerülnek. És itt újabb európai források elköltését javasoljuk, aztán intelligens sebesség ellenőrző berendezések szerepelnek a húri javaslatában. Itt most sebesség korlátozó berendezésekről van szó? Mert ez biztos, hogy személyautókra én ilyenben nem mennék bele semmiképpen. Mert ez az egyén, illetve a tagállami hatóságok kérdése. Aztán megfigyelés, a Galileo, hát ez igazából a nagy testvér területe egyértelműen nem tudom elfogadni. És ezzel zárnám, elnök úr. Kihagytuk ezt a lehetőséget. Grisbeck asszony, hadd mondjam el ezt, mert igaza volt, amikor azt mondta, hogy meg kell néznünk a határon átnyúló végrehajtás kérdését. Itt csak kisebb szabálytalanságokról van szó, néhány hónapja vitattuk ezt, és én azt mondtam ebben a témában, hogy a súlyos szabálysértések határon átnyúló kezelését én támogatom. Nálunk a rendőrség azt mondja, hogy nagyon nehezen kezelhetőek a nemzetközi vonatkozású szabálysértések. Az emberek nem fizetik be a büntetést. Elnök úr, egy ilyen jelentésben arra lenne szükség, hogy ne szabályozást akarjunk, hanem inkább helyes gyakorlatok cseréjét szorgalmazunk, és én tudok abban segíteni, elnök úr, hogy Koch úr jelentése megrövidüljön, mert több pontját én törölni javaslom. Köszönöm. Bloodborne úr, köszönöm szépen. Hát igazából nem sokkolt a véleménye. Ranner asszony, jönné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Kedves Koch kolléga, köszönöm szépen a jelentést el tudom képzelni, hogy az, ami legfontosabb, azt vegyük be a jelentésbe, és ami kevésbé fontos, azt hagyjuk ki. Nos, hogy ez egy nagyon nehéz döntés lehetett. Egyet kell értenem az előző, előttem szólóval, hogy a koordinátornak vajon mi lenne a feladata, hogyha valóban hatékonyan dolgozik, akkor biztos tudna eredményeket felmutatni. A koordinátor feladat körébe tartozna véleményem szerint a nemzeti közúti biztonsági terveket koordinálni egy európai stratégiával. Gondolok itt például a közlekedési táblákra is. Például vannak olyan táblák, külön, amelyek különböző országokban különböző színnel jelölik az autópálya felhajtósávokat és kijáratokat. Ez egy kis dolog, de ha már harmonizációról beszélünk, akkor a közlekedési táblák harmonizálása biztosan hasznos volna. Európában a közúti szabályok nem harmonizáltak. Ha harmonizálnánk azokat, akkor az valószínűleg javítana a biztonságon is. Vannak különféle normák, ami a biztonságot illeti például. Itt valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy az ellenőrzéseket mindenütt fokozzuk. Ez a koordinátorunk másik követelése volna. Azt gondolom, hogy ellenőrzések nélkül ezen a területen sem tudunk előrelépést elérni. Az ellenőrzés Európa szerte minden bizonyal csak regionálisan valósítható meg, és azt hiszem, hogy talán a jelentésnek ebbe az irányba kellene mutatnia. Köszönöm. Thank you, Mr. Bach. Köszönöm. Bach úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Koch kolléga jelentését. Nekem nagyon tetszett a holisztikus megközelítés. Mint ahogyan már elhangzott, ez egy kettős feladat, Egyrészt a tagállamok különbözőségeit, különbségeit érinti ez, illetve a különféle jogszabályokat, amelyek ott érvényben vannak. Egy kis országból érkezem, amelynek nagyon sok határa van, és ezért gyakran tapasztalom, hogy például a közúti táblák esetében, de például más területeken is nagyon nagyok a különbözőségek a különböző tagállamok között, és nem olyan egyszerű ezeket a különbségeket áthidalni. Másodszor úgy gondolom, hogy a szabályok és a mobilitás szabadsága esetében is egy egyensúlyt kell teremtenünk, ez sem egyszerű. Mindenki szigorú szabályokat jogi keretet követel, de ha bennünket személyesen is érint a kérdés, akkor már nem olyan nagy a megértés a szabályok iránt. Ez a zéró elképzelés, amely szerepel a jelentésben, üdvözlendő, mégis úgy gondolom, hogy itt egy ellentmondást építünk bele a jelentésünkbe, hogyha aztán Másút a gyermekek és fiatalok esetében 60%-os csökkentést, a súlyosan sérültek esetében pedig 40%-os csökkentést akarunk. Azt hiszem, hogyha elkezdünk százalékos arányokról vitatkozni, az ellentmond az író elképzelésnek. Szeretném mindenek előtt kiemelni az élethosszig tartó tanulást és a képzést. Mindenki bizonyal azt hiszi magáról, hogy nagyon jó gépjárművezető, és senki sem szeretne újra és újra előadásokat hallgatni arról, hogy hogyan kell vezetni. Mégis úgy gondolom nagyon fontos a hivatásos sofőröket is arra késztetni, hogy képzésben vegyenek részt rendszeresen, és ez egy nagyon fontos eleme lenne egy magasabb biztonság elérésének. Úgy gondolom, előbb vagy utóbb Koch kolléga azt kéri, hogy egy Európai Uniós megfigyelő hatóság jöjjön létre, illetve egy koordinátori poszt, azt hiszem tehát, hogy előbb vagy utóbb megkerülhetetlen lesz egy európai közúti biztonsági ügynökség létrehozása, ahol aztán a társadalmi tényezők is szerepet játszanak. Tudom, hogy ez nagyon nagy ellenérzéseket kell, de én mégis így gondolom, hogy erre szükség van. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném is megköszönni Koch kolléga munkáját. Azt hiszem, hogy vannak már olyan szabályozásaink, amelyeket meg kellene át kellene ültetnünk a gyakorlatba, ezek hozzájárulnának a biztonsághoz. Gondolok itt a képzésre, a járművezetői engedélyre, mindez a biztonsággal kapcsolatos, és azt gondolom, hogy Európai Uniós szinten már van szabályozásunk, és meg kell néznünk azt, hogy hogyan sikerült ezt megvalósítani, hogyan ellenőrizzük a megvalósítást, és mi lenne a következő lépés. Ezzel elérkeztem az ellenőrzés kérdéséhez. Azt hiszem, hogy azok a az az eszköz, amelyen mindenki rendelkezik, minden régió, minden ország, az az ellenőrzés eszköze. Ezernyi táblát is felállíthatunk, hogyha nem ellenőrzik a szabályok betartását. Az ellenőrzések, erről már többször is szó esett, az ellenőrzések esetében a mennyiséget mindenképpen növelni kell, és emellett harmonizálni kellene a büntetéseket is. Azt gondolom, nincs rosszabb annál, mint amikor egy programot, egy stratégiát nem lehet mérni. Főként ilyen érzékeny téma területén. És kedves kolléga, nem arról van szó, hogy még 18 ezer áldozatot elfogadunk-e vagy nem, hanem arról, hogy 18 ezer 18 000 csökkenthet az áldozatok száma és hogyha csak egyetlen egy áldozatot is megsporolhatunk, már akkor érdemes vitázni a témáról. Azt hiszem, erről van szó lényegében, nem pedig ezekről a, arról, hogy most 18 ezer áldozatot akarunk, vagy nem. Azt hiszem, mindenki, aki személyesen is tapa, megtapasztalta, hogy mennyire drámai témáról van szó, az érti, hogy miről beszélek. Egy utolsó pont, és százszázalékosan egyetértek Philip redburn egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, a politika nem vállalhatja át a résztvevők felelősségét. Ez azt jelenti, hogy még inkább fel kell hívnunk a figyelmet mindenkinek a saját felelősségére. Itt a biztosítók, de a tagállamok is szerepet játszhatnak. Tudjuk, hogy a sebesség, az alkohol és az infrastruktúra a három legalapvetőbb tényező, amely a sős baleseteket okozza és hogyha az ország, a város vagy az Európai Unió ezen a területén nem tesz semmit, akkor azt hiszem, itt nem mondhatjuk azt, hogy mások a hibások, mások a felelősek. Itt mi vagyunk felelősek, de hogyha holnap valaki 3%-os alkohol, véralkohol szinttel ül a volánhoz, akkor semmi semmilyen szabályozás sem vezet majd eredményre. Nagyon fontos tehát a saját felelősség hangsúlyozása a jelentésben, hiszen ez minden állampolgárt érint. Thank you, Mr. Higgins. Köszönöm szépen, Higgins úr. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a többiekhez. Gratulálok a kiváló jelentéshez. A 20-as ponthoz szeretnék hozzászólni. Ami a fő baleseti okra hívja fel a figyelmet, és nagyobb hangsúlyt kíván ehhez rendelni. Nagyon fontosak a biztonsági berendezések, ha valaki nem csatolja be magát, akkor legyen hangjelzés azonnal. Aztán, hogyha a mobiltelefonálást tiltjuk, az SMS-t is be kell tiltani, mert az is sok balesetet okoz érdemes lenne erre is kitérni. Griesbeck asszonya teljesen egyetértek a szabásértések határon átnyúló behajtásával kapcsolatban harmonizálni kéne. Illetve Bradbeck úrral is egyetértek, én egy kis szigetről érkezem, és Simpson úr, illetve Bradburn úrnak is mondom, hogy nálunk kisebb mértékben működnek ezek a rendszerek, és sokan játszótérnek tekintik az északi utakat, ennek véget kéne vetni. Finnország, Németország és Írország az a három tagállam, ahol a látást is ellenőrizzük, amikor a vezetői alkalmasságot megvizsgáljuk. Elő kéne írni. Aztán Philip Bradburn-nel egyetértek sok mindennel, kapcsolatban, de azzal kapcsolatban nem, hogy a Maastrichti szerződés 93-ban a négy szabadságjogot bevezetve, ugye az emberek, a javak, szolgáltatások, járművek szabad mozgásáról rendelkezik a határon átnyúló szállítás korában. Nem lehet az, hogy 27 különböző szabványrendszer létezzen. Kell valami közös nevező. Az ügyben, hogy a minimum rendelkezések azért mindenhol érvényesek legyenek. E felett pedig kapjanak a tagállamok saját hatáskört, és föl kéne a közös európai jogosítvány ügyét eleveníteni és gyorsítani. Elnök Uzsiász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, egy rövid észrevételt szeretnék elmondani. Gratulálok én is Koch úrnak a rendkívül részletes jelentéshez és munkához. Egy kiegészítést szeretnék elmondani. A frakcióm nevében eh, már elmondták az álláspontunkat, én pedig ezt kiegészíteném. Számos vonatkozás szerepel itt, Például a városi forgalmi koncentráció, illetve sebességkorlátozások. Egy dolog hiányzik, nagyon sok hétvégi baleset fordul elő. Tehát van egy külön adattípus, amit tekintetbe kellene itt venni. Vagyis, hogy a nemzeti intézkedések a fiatalokra összpontosítanak többek között, és én úgy látom, hogy a balesetnek a fő okait, tényezőit nem soroljuk fel teljes áttekintésben. És Bradborn úr, ahogyan említette, talán egy olyan módosítást is javasolhatnánk, hogy európai szinten hangoljuk össze a közlekedési szabályokat. Brian lehet, hogy egyet fog velem abban érteni, hogy ez nem lehetséges, hogy mindenhol jobb oldalon vezetnek, illetve a jobb oldalt használják az autók, máshol pedig a bal oldalt, tehát érdemes lenne egységes nyugati normákat bevezetni. Elnök, én mindig azt mondtam, hogy a kompromisszumos belga megoldást kell javasolni, vagyis megvalósítani, hogy se jobb, se bal, hanem középen tessék vezetni. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se také chtěla samozřejmě připojit. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, gratulálok a nagyon érdekes jelentéshez, amely nagyon részletes. Három konkrét megjegyzésem lenne. Néhány előttem szóló már emlegette a 20-as bekezdést. Itt a sofőrök képzéséről van szó. Konkrétan olyan területeket érint ez, mint például a biztonsági övek kérdése és hasonlók. A következőt szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani. Ezen intézkedések mellett talán jó lenne bevezetni a jobb vezetői képzést. Télen például nagyon nehéz körülményekkel szembesülnek a gépjárművezetők, csúszósak az utak, jegesek az utak, és talán a különböző tanfolyamok részét képezhetnék az ilyen nehezített körülmények is. A második megjegyzésem is ugyanerre a, ugyanehhez kapcsolódik. Úgy gondolom, a társadalomnak nem lenne szabad tolerálnia a kockázati tényezőt jelentő magatartást, lokális, helyi szinten kellene együttműködni ezen a téren. Létezik egy európai karta a biztonságos közúti közlekedésért, ezen talán tovább lehetne dolgozni. A harmadik megjegyzésem pedig a következő. Hogyha azokról van szó, akik külön, különösen sérülékenyek a közúti közlekedésben, gondoljunk a motorkerékpárosokra, a gyermekekre, én ebbe a csoportba bevenném az idősebbeket is, hiszen az idősebb korcsoportoknak is nagyon nehéz a helyzet a közlekedésben. Köszönöm. Zajlászony. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, ha csak késve érkeztem, de a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban a mentesítése kapcsolatban voltak problémák. Koch annyit szeretnék most elmondani, a kollégáimhoz hasonlóan, hogy nagyon köszönöm, hogy ilyen komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy a közútbiztonságon javítson, ez mindnyájunk közös célja. Egyetértek vele, amikor azt mondja, hogy figyelembe kell venni az időseket is, mint kiszolgáltatott felhasználókat, de vezetőként is figyelni kell rájuk, hiszen ők a közútbiztonság aktív szereplői is. Figyelembe kell venni az egészségi problémákat, azt a tényt, hogy Európában az idősödés egyre általánosabb jelenség, egy olyan kollektív jelenség, amely minnyájunkat érint. Ami a motorkerékpárokat illeti, ez megint csak egy különösen sérülékeny vagy kiszolgáltatott csoport. Egyre biztonságosabbak az egyes gépjárművek, de a motorkerékpárok a biztonság szempontjából nem sokat javultak, ami az utak kivilágítását illeti, ami a ködlámpákat és egyéb fényszórókat illeti. Igen, ezekkel is foglalkozni kell, hiszen a kétkerekű gépjárművek száma egyre nő. Ami a sebességkorlátozó eszközöket illeti, Koch úr azt mondta, hogy nemzeti szinten kell ezt határozni. Miért ne lehetne európai szinten bevezetni egy maximális sebességkorlátot? Tudjuk, hogy az üzemanyagokkal problémáink vannak, és hogy egyre inkább ö, oda kell figyelni arra, hogy minél kevesebb üzemanyagot használjunk, tehát a ö, kétkerekű gépjárművek sebességkorlátozása ö, megint csak ö, hozzájárulhatna ehhez a megoldáshoz. Nos, ami az elektromos gépjárműveket illeti, erre is külön oda kell figyelnünk, hiszen a jövő perspektívája fog a közeljövőben egyre elérhetőbbé válni. Ami az infrastruktúrákat illeti, a közúti jelzéstáblákat is ellenőrizni kell, hiszen az EU-ban gyakran nagy az eltérés a jelzések között, a jelzőtáblák között, és az európai vezetők nem igazán tudják, hogy hogyan értelmezzék az adott jelzőtáblákat, úgyhogy megint csak jó lenne, hogyha könnyebben értelmezhető, érthető jelzőtáblákat alkalmaznánk, nagyobb lenne az átjáthatóság közöttük, ennek segítségével hatékonyabb lenne a jelzésrendszer, és valóban a biztonságot szolgálna. Ami a városok közül biztonságát illeti, ez megint csak egy külön probléma, talán nem foglalkoztunk eleget vele eddig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Így a végén hadd mondjak én is pár szót. Mindig emlékszem arra, UGS úr, illetve Fidenza úr közben elment, de Kancsen úrnak mondom, hogy nagy örömmel figyeltem, hogy Róma közepén a forgalmi rendőrök feladták, bedobták a törölközött, lesétáltak a forgalomirányító pódiumról, és elmentek onnan. Én a brüsszeli Mazer téren is ugyanezzel találkoztam, és igazából mit akarunk itt elérni? Szabályozni szeretnénk az autóvezetést. Olyankor, amikor a vezetők óriási többsége kiválónak gondolja a saját teljesítményét. Miközben sok ezren pocsékvezetők. És nem tudom elfogadni azt a szóvicet, hogy amikor nagy-Britanniában 17 évesen, Európa a többi országában 18 évesen az ember átmegy a vizsgán, attól kezdve 60 évig kiváló vezető lesz. Hát nem, mert az derül kell ebből, az derül ki ebből, hogy az ember, ahogy öregszik, egyre rosszabbul vezet. Tehát kialakul az a forgatókönyv, hogy a 17 éves, aki frissen levizsgázott, 80-nal megy és belefut hátulról egy idősebb vezetőbe, aki pedig 20 kilométerrel döcög. És ezzel napi szinten találkozunk. Pont ez a gond, amikor ezekről az ügyekről beszélünk. Politikailag elfogadhatatlan, hogy a vezetők stílusát támadjuk. Ez a probléma. Politikusként mi megijedtünk ettől, hogy a személyautó vezetők ügyében bármi kritikát elmondjuk. És gyakran életveszélyes bolondok furikáznak az országutakon. Egy 17 éves kezébe adnánk-e géppisztolyt azzal, hogy tessék, édes fiam, használd jóra, megtennék itt Európában, ezt nem szabad. Ennek ellenére például aki fiatalon leteszi a jogosítvány eh, vizsgát, eh, és bell egy óriási, sok ezres eh, motorú autóba, az életveszélyes fegyvert kezel. És mi lesz az áldozatok családjával? Mi lesz azzal az anyával, akinek a gyerekét elütött egy ittas vezető? Vagy aki azért halt meg, mert valaki éppen mobilozott vezetés közben. Tehát ezeket a kérdéseket kell vizsgálnunk, szem előtt tartanunk. Jim említette az új technikai megoldásokat. Én azt mondom, hogy aki nem csatolta be magát, annak az autója be se induljon. Vannak olyan megoldások, hogy a kuplungot le kell nyomnunk ahhoz, hogy az autó elinduljon. Ez azért történt, mert egyesek nem gondolnak rá, hogy amikor elfordítják a sluszkulcsot, akkor esetleg probléma lehet, ha nem üresben van az autó, vagy mondjuk az automatával elindulnak. Aztán a határon átnyúló szabálysértéseknek a behajtása és kíváncsi vagyok, hogy a hét folyamán Nagy-Britannia beszáll -e ebbe, vagy pedig kimarad egy opt mert ebben benne kéne lennünk. Hát nem kéne, hogy ez kérdés legyen, hanem mindenben részt kéne vennünk ezen a területen. Aztán, amikor a közutaknak a felületéről beszélünk, a nagy-Britanniában terepjáró vagy négykerék meghajtású autó kell majd ahhoz, hogy a sok kátyút eh, állja a futómű, és tudjunk közlekedni. És a, ezek is a balesethez vezető okok, mert az útfelület, illetve az út kialakítása, megfelelő tervezése alapozza meg a balesetek csökkenését. Aztán hallhattunk arról, hogy a kamionoknak a rossz abroncsai problémát jelentenek. Mibe kerül ez majd az ágazatnak, mondják mások. Engem aztán egy, még egy kicsit sem érdekel, hogy mennyibe kerül a fuvarozók számára, hogy tisztességes kereket vásároljanak és amikor ellenőrzik a járművet, akkor egyszerűen bukjanak meg, mert különben balesetet okoznak. Tehát ennek véget kell vetni. Nos, hogyha én vezető ellenes vagy vállalkozás ellenes leszek, akkor vállalom. A bizottság részéről jéged asszony. Mit mondhatok én ezek után? Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm és gratulálok Koch úrnak ezért a kiváló jelentését, és hogy támogatja a bizottság javaslatát az 2011-20-as közútbiztonsági politikával kapcsolatban. A bizottság nagyon örül annak, hogy a három pillér közös felelősség, integráció és közös közútbiztonsági területek megmutatkoznak a jelentés tervezetben. Először is, ami a megosztott felelősséget illeti, a bizottság nagyon örül annak, hogy az előadó nem csak a bizottságot kéri arra, hogy fellépjen, hanem a tagállamokat, az iparágat is kéri, hogy lépjenek fel ezen a területen. Az előadó emlékeztet rá, hogy a polgárok a közútbiztonság részesei, és egyetértünk abban, hogy ha a közútbiztonság siker, közútbiztonságot sikerre akarjuk vinni, akkor a vezetők viselkedését kell változtatni. Ami az integrált közútbiztonságot illeti, ez egy kulcs területe a sikernek. A közútbiztonság nagyon komoly egészségügyi kérdés, és az éghajlatváltozás, a technológiai előrelépés kérdése is kapcsolódnak ide, ezzel is foglalkozni kell, különösen az elektromos gépjárművek területén. Harmadsorban, ami a közútbiztonsággal kapcsolatos megfelelő kormányzást illeti, ez is nagyon fontos kérdés. A bevált gyakorlatok és útmutatások, iránymutatások szükségesek, ezeket terjeszteni kell Európában. Most lenne néhány megjegyzésem a jelentés javaslataival kapcsolatban. Igen, együttműködünk mindnyájan a zéró elképzelés tekintetében, de az úgynevezett közútbiztonsági akcióprogrammal is foglalkozunk, és az belső akcióprogrammal másodszorban, ami az EU közútbiztonsági koordinátor létrehozását illeti 2012-re, az előttem szólókkal egyetértünk, hogy először a, az ő szerepét és státuszát kell meghatározni, de az előadó javaslatával egyetértünk. Ami a konkrét célokat illeti, például a halálos gyerekbalesetek csökkentét 60%-kal és általában 40%-os csökkentést illeti, nehezen látjuk, hogyan, hogyan lehet ilyen konkrét célokról beszélni, hiszen ez ellentmond a zéró elképzelésnek. Megpróbáljuk ugyanezt elérni, de más intézkedésekkel, bevált gyakorlatokkal. Végül pedig úgy látjuk, hogy a közúti jelzéstáblák és szabályok európai harmonizációja hasznos lehet a polgárok szempontjából, de ahogy azt önök is tudják, például a sebességkorlátozással kapcsolatos harmonizáció igencsak nehézkes lehet, nehéz lesz ezzel kapcsolatban konszenzust kialakítani és ami a közlekedési jelzések harmonizációt illeti nemzetközi szinten az UNICEF keretein belül próbálják ezt elérni. A bizottság célkitűzése, hogy felére csökkentse a 2020-ig a halálos balesetek számát, közúti balesetek számát. Ez egy nagyon ambiciózus célkitűzés, és ezzel is akarjuk biztosítani, hogy a közútbiztonság a polgárok számára jobb legyen Európában. Köszönöm elnö- előadó úr, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, Dieter. Hozzá szeretné még valamihez szólni? Van egy órám, vagy mennyi időm van? Jó. Tíz perc. Jó, köszönöm szépen. Elkedraui és mások is említették, és a bizottság is említette a koordinátor témáját. Elmondtam én is, hogy a közúti biztonságnak tükröződnie kell minden politika területén a szociális politikában, a mezőgazdaságban, a kultúrában, mindenütt. Ez a koordinált hozzáállás, álláspont, ennek érdekében kellene egy európai koordinátort alkalmazni, és úgy gondolom nemzeti tervekre is szükség lenne, és ezeket is koordinálni kellene egymással, és egy ilyen személy, egy ilyen poszt lenne felelős ezért is nagyon szívesen részt vennék a részletek kidolgozásában is a poszt létrehozására vonatkozóan. Az adatgyűjtés, az adatok elemzése úgy gondolom, hogy ez valóban hasznos volna, hogy a miért 14 évtől legyen a gyermekek képzése, az idősebbek már jogosítványt kapnak. Számomra ez a korcsoport az, amelynek különös védelemre van szüksége, főként akkor, hogyha iskolába járnak. Ezért jelöltem meg ezt a korhatárt. Griszbek asszony és mások, ami az élethosszig tartó tanulást életé. Úgy gondolom, mindenképpen szükség van rá, Bradburn úr már elment. Tíz kérdés, ha tíz kérdést tennék fel önöknek a jelenlegi közúti biztonsági szabályozásokkal kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy ezek kérdések 90%-át csak véletlenül tudnánk helyesen megválaszolni. Ennyire súlyos a helyzet hogyha az ember sok-sok évvel ezelőtt tette le a vizsgát, a járművezetői vizsgát, és nem követi figyelemmel a fejleményeket, akkor azt hiszem, hogy ezen a téren problémák vannak. Ami a határokon átívelő ellenőrzést illeti, azt hiszem, hogy itt előrelépésre van szükség, azon túlmenően, amit már a múltban eldöntöttünk ennek kapcsán. Aztán a közúti táblák harmonizálása. Természetesen a táblák esetében már nem elfogadható az, hogy szöveges magyarázat társuljon hozzájuk, hogy az ember egyáltalán megértse őket. Aztán különböző egymástól eltérő információk, amelyek az utakon olvashatók. A táblák célja, hogy, hogy a valós körülményekről tájékoztassanak, e tekintetben a Galileo például alkalmazható volna a helyes tájékoztatás céljára. Úgy gondolom 2020-ig a zéro elképzelés nem megvalósítható, és olyan dolgokat szeretnék megírni a választóimnak, amelyek megvalósíthatók. Ezért mondtam azt a jelentésben, hogy 2020-on túl valósítható meg a zéro elképzelés, 2020-ig pedig megtesszük az első lépést, nevezetesen megfelezzük az áldozatok számát, illetve csökkentjük a gyermekkorú áldozatok számát és az életveszélyesen sérültek számát. Úgy gondolom, hogy ez nem ellentmondás, még akkor is, hogy egyesek ezt e- ellentmondást emlegettek. Mivel, mint ahogyan mondtam, a zéro elképzelés 2020-ig véleményem szerint nem valósítható meg. Bach úr, a különböző jogszabályok egymáshoz igazítása mindenképpen szükséges. Az ön által említett ellentmondás véleményem szerint nem áll fenn, mint ahogyan azt az imént már elmagyaráztam. Minden egyes ember felelős Gros úr, ezzel egyetértek, ezt én is kiemeltem a jelentésben, hogy minden közlekedési résztvevőn felelősséget visel, erre még inkább fel kell hívnunk a figyelmet kampányok segítségével is, annak érdekében, hogy mindenki tudatában legyen a saját felelősségének, hiszen úgy gondolom, nem mindenki van tudatában ennek. Mindenki jogokat szeretne, de a közútban résztvevők kötelezettségeire vonatkozó szabályok azt hiszem nem élnek annyira világosan a köztudatban. Legyen szó alkoholfogyasztásról, kábítószerfogyasztás és hasonlókról. Azonban azt is be kell látnunk, hogy nem lehet mindenkit ellenőrizni, még akkor sem, hogyha még szigorúbb szabályokat teremtünk. Ezért nagyon fontos a tudatosítás. Ajánl az ember asszony, a motorkerékpárosok jobb vétele. Úgy gondolom, hogy ez valóban észszerű. Ön az vita elején nem volt jelen, amikor én már utaltam erre, ezért is köszönöm szépen a hozzászólását. A közlekedési lámpák harmonizálása mindenütt, minden országban, tagállamban más a szabályozás. Kinek van előnyjoga, hogyha egy gyalogos átjáró található az úton, közúti lámpa jelenlétében vagy annak hiányában. Azt hiszem, itt nagyon fontos lenne a harmonizáció Simpson Ön is a motorkerékpárosokat említette, teljesen világos. Aztán a közút fenntartás és a közutak építése. Nagyon fontos valóban ezen a téren is előrelépni, hiszen a baleseteket gyakran a kátyuk okozzák, Láthatjuk Németországban például gyakran, hogy egy kemény után mennyire tele vannak kátyúval az utak, és hogyha mind, mindössze annyit tesz az önkormányzat, hogy felállított egy táblát arra utalván, hogy itt kátyú található, akkor azt kell mondanunk, hogy a közúta, közúti biztonságot veszély fenyegeti, nagyon nagy a kockázat, itt többet kell tennünk. Utak ellenőrzése, itt is egyetértek a javaslattal, köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Kohur, köszönjük szépen. A módosítók határideje március 14-e. A szakbizottsági szavazás májusban következik, júniusban kerül a plenárisra, tehát ismétlen március 14 a módosító határidője. És nagy öröm lesz, amikor a szavazásra kerül. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm a munkát, 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését, hogyha mindenki ér. Köszönöm.